Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt, kedves kollégák! Elkezdjük az ülésünket. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és rögtön elkezdjük az első napi rendi pont tárgyalását, a napi rend elfogadását. Ezzel kapcsolatban egy bejelentésem lenne. A 18-as napi rendi pont, ami nem más, mint az Oreste Rossi féle jelentés. Eznek a jelentésnek a tárgyalását holnap délután az első helyre rakjuk. Egyébként ebben a formában akkor elfogadjuk a napirendet. Második napirendi pont a tolmácsolása szokásos rendben áll rendelkezésre. Másik bejelentésem hogy az üzemanyag minőségi irányelvvel kapcsolatban nem alakult ki többség. en szavaztak mellette, 128-an ellene, és 128 tartózkodás volt, hát nagyon különös az esemény, izgatottan várjuk, hogy milyen javaslattal áll elő a bizottság holnap délután, bocsánat, holnap délelőtt a VDR televízió csapata lesz itt, hogy felvételt készítsen. Március 8-án pedig ez már a következő bejelentésem lenne. Egy workshopot fogunk tartani, 9 óra 30-as kezdettel az ASP 5G3 teremben, és egy másik workshopunk is lesz, amely 2012. március 20-án az ASP 3G2-es teremben 10 órai kezdettel lesz. Témája a Európai Betéti Díjrendszer. Jegyzőkönyvek elfogadása, hogyha nincsen kifogás, ellenvetés, akkor elfogadjuk az ismert formában, és rögtön el is kezdjük az első érdemi napi rendi pont tárgyalását, a négyes pontét amely Karl Schlüternek a jelentése. Ma több jelentést is tárgyalunk napirendünk szerint. A hal jegyében fog telni a mai nap. A Karl Schlüter jelentés esetében pedig konkrétan a Balti-tengeri lazac állományra vonatkozó több éves tervről van szó. Meg is adom az előadónak a szót. Köszönöm, Köszönöm szépen. Svédul fogok ma beszélni. Tehát a lazac állományoknak hosszas hagyománya van. Az 1800-as években kezdődött el az iparosodás az én hazámban. És eh, a munkások szerződésében benne foglaltatott az, hogy ne legyenek heti hat alkalomnál többször lazacot. A sok esetben azonban a lazac volt az egyetlen rendelkezésre álló élelem. Ma teljesen más a helyzet. A balti tengeri térségben a lazac egy nagyon veszélyeztetett faj manapság. A vadon élő lazac 90%-a két folyóból származik, Észak-Svédországból, vannak más folyók is, amelyeknek van kisebb vad lazac populációja, de ez a két folyó a legfontosabb. Az elmúlt évek során nagymértékben szennyeztük a tengereket, és tönkretettük az élőhelyeket, valamint vízerőműveket építettünk. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a lazac nem tudott már a korábbiakhoz hasonlóan szaporodni ezekben a folyókban. Tehát mint az energia, termelés, mint az egyéb környezeti okok magyarázzák a lazac populációk csökkentését. Több kérés érkezett arra, hogy újra növeljék a lazac populációt mesterséges módon. A probléma azonban az, hogy különböző genetikai populációk léteznek ezen a fajon belül. És az újra megnövelt, mesterségesen megnövelt populáció gyakorlatilag egy olcsó módszere annak, hogy nőjön a lazac szám, de gyakorlatilag a vadlazacot továbbra is kifogják a folyókból. Ez összekeveredik a tenyésztett lazacsal, tehát a két genetikai populáció keveredik, ezért is borzasztóan súlyos a helyzet. Nagyon nagy a potenciálja tehát a populáció növekedésének, de hogyha az ember Kína nyílt tengeren fogja ki a lazacot, akkor nehéz megállapodni, megállapítani, hogy vadlazacról van e szó, avagy tenyésztett lazacról. Nem lehet tehát külön választani a két lazac fajtát. Ezért én a javaslatomban leszögeztem azt, hogy a nyíltengeri vegyes halászatot teljesen be kellene tiltani. Teljesen abszurd a jelenlegi helyzet, megpróbáljuk a populációt újra megnövelni a balti tengeri térségben, a folyókban, tenyésztett lazacok kihelyezésével, ugyanakkor azonban a tengeren, a nyílt tengeren halásszák a lazacot, és teljesen észszerűtlen a helyzet ezáltal. Úgy gondolom sokkal észszerűbb volna, hogyha megpróbálnánk a, a folyókban kihalászni a lazacot, Ekkor ugyanis sokkal jobban tudnánk ellenőrizni a veszélyeztetett populációk helyzetét, számát. Tudnánk, hogy pontosan milyen fajta lazacot is fogunk ki. Vadlazacról van ez szó, avagy tenyésztett lazacról. Tehát a nyíltengeri vegyes halászatot többe kellene tiltani. Egy hosszú átmeneti időszakra van szükség, ugyanis tudom, hogy az új szabályok egészen másként hatnak a különböző tagállamokra, de valamilyen módon mégis tennünk kell azért, hogy a vadlazac populáció újra megerősödjön, hiszen ezek a populációk azok, amelyek igazán erősek és értékesek. Fontos, hogy amikor újra megnöveljük mesterséges módon a természetes populációk számát, akkor genetikailag azonos lazac fajokat használjuk erre. Úgy gondolom, ez gyakorlatilag a véleménytervezetem lényege. Egy másik fontos dolog az, hogy a bejelentésekkel mi a helyzet, ugyanis a kifogott lazac mennyiség felét körülbelül nem jelentik be. És aztán itt van a szabadidős halászat kérdése is. Minden szabadidős halászat révén kifogott lazac esetében fontos lenne a nyilvántartás vagy a nyomonkövetés. A kifogott lazac mennyiség egynegyede a szabadidős halászatra vezethető vissza, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel a mennyiséggel, és ezt le kell vonni a teljes nemzeti kvótából. Sokkal világosabb képre van szükség tehát arról, hogy mennyi halat fognak ki valójában. Az alapvető gondolat a lazac állományok mesterséges módon történő megnövelése, és ezzel párhuzamosan a nyílt tengeri lazachalászat gyakorlatilag egy nagyon rossz ötlet, nagyon rossz elgondolás, mert a veszélyeztetett élőhelyeken fogjuk ki a vadlazacot, és ez nem, nyilvánvalóan nem ez a cél. Köszönöm. Kalakis. Christopher Justas Kalakis, majd pedig Manner kolléga és Anna Bach az ECR nevében, utána pedig Ferreira kolléga. Elsőként Christopher Fjellner kap szót. Eh, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm Karl Schlüternek is a beszámolóját először is. Eh, ami a nyíltengeri lazac halászat betiltását illeti. Nos, azt hiszem, hogy alaposan fontolóra kell venni ezt a kérdést, mert ahogyan elhangzott, ezek hosszú távú intézkedések, eh, nagy hatásuk van. Elképzelhető, eh, hogy ez az egyetlen lehetőség, de azt hiszem, hogy most nem lehet ebben dönteni, ezt alaposan meg kell vizsgálni. Mindemellett azt gondolom, hogy ha megnézzük a lazac halászat kihívásait a Balti-tenger térségében, akkor látnunk kell, hogy különböző helyzetekkel kell számolnunk, csak ö, ugyanúgy, ahogyan ezt Kár is elmondta, különböző génállományról génállományjal kell foglalkoznunk, és kicsit utána olvastam ennek a kérdésnek, hogy milyen probléma, problémák merülnek fel bizonyos folyókban, illetve a Balti-tenger térségében, tehát mindegyik génállomány számára egy helyreállítási, egy állomány megújítási tervet kell készítenünk, és nem szabad egy egységes megközelítést alkalmazni. Tehát azt hiszem, hogy mindezeket a kérdéseket figyelembe kell vennünk olyan tervet fogunk-e foganatosítani, amely az egész balti tengerben betiltja a nyílt tengeri lazac halászatot, vagy pedig egy kicsit különbözőképpen közelítjük meg a kérdést. Azt hiszem, hogy nagy többségében igaza volt Kárnak, amikor arra utalt, hogy a kifogott halmennyiséget gyakran nem jelentik be, és itt van a szabadidős halászat kérdés, ez az egyik legérdekesebb példa gyakran nem tudjuk, hogy ez milyen értéket képvisel, hiszen a szabadidős halászat keretében nagyon sok halat kifognak, amely rendkívül értékes. És az összes kifogott halálománynak ez elég jelentős részét képezi. Itt ugye csak a lazaszról beszélünk, amely egy értékes, érdekes halfaj, de nem feltétlenül ez a kulcs probléma, ez az általános problémának csak egy része. Lehet, hogy a probléma maga a lazac, halfaj, illetve az, hogy ez milyen vonzerőt képvisel a szabadidős halászat számára. Tehát azt hiszem, hogy ezt a kérdést is kicsit körbe kellene járni. Véleményem szerint elég nehéz kezelni ezt a kérdést, ezt a véleményt, azért mert a bizottsági javaslat úgy tűnik egyetlen egy megoldást ajánl az összes lazac állomány számára, de lehet, hogy egy kicsit eltérően kéne eljárnunk, nem csak a szabadidős halászattal kellene foglalkoznunk, hanem egy kicsit szélesebb körben öm, kellene megvizsgálnunk ezt a kérdést. Köszönöm. Vielen Dank, Christopher Fjellner. Köszönöm Christopher Fjellner hozzászólását. A szocialista frakció nevében Balakis kolléga kap következőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialisták nevében üdvözlöm a bizottság javaslatát, amely egy több éves tervet állít fel a balti tengeri lazacállományt illetően. A javaslat jelentős változtatásokat eszközölne, a lazac halászat kezelését illetően, és segítene abban, hogy a tagállamok fenntartató formában végezzék a lazac halászatát, az integritás és a diverzifikálás megőrzése mellett. Köszönöm szépen a Schlitter úr módosítói többnyire egyetértek velük, azonban vannak kétségeim, fenntartásaim, például a nyíltengeri halászat betiltását illetően, hiszen ez bizonyos tagállamok halászati iparágát nagymértékben érinti, különösen a balti tengerieket is, emellett a balti tengerieket is, ezért egy módosító javaslattal fogok érni, amely azt mondja ki, hogy az ökológiai és a gazdasági aspektusokat egyensúlyba kell helyezni, olyan intézkedéseket kell foganatosítani, mely lehetővé teszi, hogy a balti tengeri lazachalászat továbbra is munkahelyeket tud teremteni a halászati iparágban a következő esztendőkben. A kifogott halálamány csökkentését az erre, erre vonatkozó intézkedéseket alaposan körbe kell járni, és nagyon fontos, hogy fenntartható halászatot tudjunk megvalósítani, méghozzá úgy, hogy az érdekelt felekkel a kommunikációt javítjuk ezen a területen. Köszönöm. Következő hozzászólónk a liberálisok nevében Manner kolléga. raportöörille erinomaista ja seikkaperäistä ja selkeästä alustuksesta. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a kiváló és részletes prezentációt. Ahogy többször elmondtuk, a balti tenger vad lazac állománya nagyon veszélyes méreteket ölt, tehát nagy mértékben csökkent, és az ezzel foglalkozó testületek és aggodalmuknak adtak hangot, illetve lépéseket kívánnak foganatosítani. A lazacállomány nagymértékben csökkent a ebben a tengerben, ugye ezt bizonyították, és ez egyértelműen befolyásolja a jövőbeli lazac populációkat. Ez tehát egy egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy a balti tengeri politika nem működött megfelelően az elmúlt esztendőkben, új intézkedésekre van szükség, ezért üdvözöljük a bizottság javaslatát, jónak tartjuk, hatékonyabb lazac politikára van szükség, hogy a populációkat meg tudjuk menteni. Kás Lüternek köszönettel tartozom, kiváló jelentést készített. A jelentéstevő azt javasolja, hogy a bizottság még tovább további lépéseket tegyen ezen a területen. Azt hiszem, hogy a jelentés kiváló kiinduló pont a vitákhoz. Nagyon fontos, hogy a folyami halászatra is kitérjünk, hiszen a kettőt nem lehet igazából külön választani. Hiszen ez is érinti a gyengébb lazac populációkat. Gondolok itt a delta térségére, és nem csak a nyílt tengeri a halászatra kellene összpontosítanunk. A halászat csökkentése a legjobb lépés annak érdekében, hogy a populációt helyre lehessen állítani. Természetesen átmeneti időszakokra van szükség, ahogyan ezt a jelentéstevő is javasolta, azért, hogy az emberek megélhetését ez ne érintse túlságosan drámaian. Amit a legfontosabbnak tartok a jelentés kapcsán, az a következő. Nem egyszerű, nem könnyű betiltani a lazac halászatot, vagy azt korlátozni, és azt hiszem, hogy ide nagyon, erre nagyon oda kell figyelni, hiszen, hogyha a lazac tenyésztést korlátozzuk, akkor nagyon oda kell figyelni az ezt övező intézkedésekre. Támogatom a jelentéstevő véleményét, szerintem megfelelő irányba haladnak a dolgok. Köszönöm szépen Manner kolléga, most pedig az ECR frakció nevében Anna Rosbach kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok szólni. Um, fishing nation in the Baltic. Én is egy balti tengeri halász, halászati országból jövök, és engem is aggaszt, a jövő halászatának kérdése, hiszen ez érinti a helyi közösségeket, ezért nem értek egyet a jelentéstevővel. Jó pár országot érint ez a Balti-tenger térségében. Nem lehet egyszerűen a nyíltengeri halászatot megállítani, betiltani. Természetesen ezt mélyebben meg kell vizsgálni, de azt hiszem, hogy nem, ezzel nem tudok egyetérteni természetesen az nagyon fontos, hogy ne fogjanak ki lazacokat abban az időszakban, amikor az ívás történik. Egyetértünk a jelentéstevővel a nem bejelentett halászat illetően, hiszen egy nagyon súlyos probléma ez, bár olyan családból származom, amely támogatja a halászatot általánosságban. Örülök annak, hogy ezekre a kérdésekre összpontosítunk, ugyanígy a halászat tehát a szabadidős halászatra is gondolok, illetve a nem bejelentett halászatra. Ez az egész kótarendszert alása, illetve az erőfeszítéseinket is akadályozza. Ezen kívül egyetértek, hogy a kereskedelmi halászat kérdését is ide kell venni. Azt hiszem, Slüter úr, hogy a jelentés nagy részével egyetértek tehát, de az biztos, hogy nem értünk egyet abban, hogy be kellene tiltani a balti-tengeri lazachalászatot. Köszönöm. Anna Rossz. Köszönöm szépen Anna Rosszba. Következő hozzászólónk pedig Satu Hassi. Kiitos puheenjohtaja. Ja, kiitoksia Karl Schlüterille erittäin hyvästä. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani Karl Schlüternek. Nagyon fontosnak tartom azt, amit elmondott. hogy a nyílt tengeri halászat tenyésztett halászat nem feltétlenül hatékony. Többen megemlítették ezt a kérdést. Nincs közös, nincs egységes halász, halálomány a Balti-tengerben, hiszen mindegyik folyónak megvan a maga a halálománya, ezért véleményem szerint ez rendkívül fontos kérdés, és biológiai tény is. Ez alapján meg kell próbálnunk a hal specifikus populációkat megvédeni, és igazából nem látok semmilyen más logikus meg, megoldást. A nyíltengerek helyett a folyami halászatot, halászatra gondolok. Van azonban még valami, amit még nem hallottunk eddig. Vannak olyan folyók, amelyek korábban korábban nagy lazac halálományjal rendelkeztek, ezek esetleg ismét helyreállíthatóak lennének, és ismét lazac folyókká válhatnának. Például a Gemijoki, amely a legnagyobb folyó Finnországban, ilyen folyó. Ha jól tudom, akkor ez volt a legfontosabb lazac állományt tartalmazó folyó, de a, aztán egy gáttal megakadályozták a lazacok idekerülését. A jelenlegi időszakban ezt nagyon sajnálatosnak tartom, ami pedig az Európai Uniós halászati politikát illeti, lehet, hogy nem tudjuk korrigálni, orvosolni ezt a kérdést, de mindenképpen föl akartam vetni, mert azt szeretném, hogyha tudatában lennénk annak, hogy a migráns halpopulációt akadályozzák bizonyos emberi tevékenységek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a természetes állapotot vissza tudjuk állítani, és a vízerőművektől ezt kell követelnünk. Természetesen az olyan folyók esetében, amely Ilyeknél kihalt az eredeti halálomány, ezeket nem lehet helyreállítani, azonban vannak olyan folyók, amelyek még rendelkeznek vad lazac halálományjal. Itt még van esélyünk. Ami pedig a nyílt tengeri halászatot illeti, mint megélhetés. Nos, értem az ezzel kapcsolatban elmondottakat, de azt hiszem, hogy mindenkinek látnia kell, hogyha a halspecifikus halálományokat meg akarjuk őrizni, akkor ezáltal jelentősen javítható a balti-tengeri helyzet, és ezt a kincset, a lazac kincset vissza tudjuk állítani. És akkor ismét halászhatunk majd a nyílt tengereken. Köszönjük szépen Szátó Hászinak, ezzel lezártuk a felszólalók listáját, most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, parancsoljon. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen szót. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. A megfelelő irányba mutat a szöveg. Annak a célnak az irányába mutat, amely a populációk megnövelésére irányul, és természetesen a cél az, hogy fenntartható módon halásszuk a lazacot. A legtöbb jelentéstevő által javasolt módosítást támogatni tudjuk. A javaslatainknál természetesen szemügyre vettük azt is, hogy a tudományos közösség milyen javaslatokat tesz, és figyelembe vesztük azokat az elemeket is, amelyeket itt az eszmecsere során megemlítettek többen. Gondolok itt például a gazdasági következményekre, bizonyos javaslatok gazdasági következményére. A jelentéstevő ter- természetesen túlmegy a bizottsági javaslaton néhány helyen, különös tekintettel arra, ami a célokat illeti. Ami a szabadidős halászatot illeti, ehelyütt is intézkedéseket vezettünk be az ellenőrzés területén. Ezek olyan intézkedések voltak, amelyek eh, tehát kifejezetten a szabadidős halászatra vonatkoznak, hiszen ez az a terület, amely nagymértékben növekszik, tehát egyre több egyre nagyobb méreteket ölt a szabadidős halászat. Mindazon intézkedések, amelyek a szabadidős halászat fokozott, megerősített ellenőrzésére vonatkoznak, nos, mindezeket támogatni tudjuk. Másrésztről megpróbáltuk az összes lényeges elemet, illetve intézkedést érvényre juttatni, amely a populáció növekedésére vonatkozik. Természetesen szeretnénk ezzel együtt az összes tudományos közösség által tett javaslatot beépíteni a munkánkba. Ennyi lenne a bizottság megjegyzése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, most pedig zárásképpen Kár Slüter kapja meg a szót jelentéstevőként. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a bizottság eddigi munkáját. Azt hiszem, egy irányba mutat az, amit javasoltunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az én jelentésem azért túlmegy az önök javaslatain. De hát a cél közös az, hogy minél nagyobb épségben fenntartsuk a vadlazasz állományt a Balti-tengeri térségben. És le kell állítanunk a nyílt tengeri halászatot, Nyilvánvalóan ez egy vitatott javaslat. Sokan azzal érvelnek, hogy gazdaságilag visszavet bennünket ez a javaslat, gazdasági hátrányokkal jár, szerintem épp az ellenkezője igaz. Európában állandóan fenntartható növekedésről beszélünk, lehet, hogy ez egy utópia, de fontos, hogy legalább a balti tengerben lehetővé tesz, tegyük a fenntartható növekedés. Hiszen hogyha a halálományt hagyjuk növekedni, akkor ez egy kiváló beruházás. Hogyha tehát betiltjuk a nyíltengeri halászatot, ezzel beruházunk a jövőbe. Ez nem azt jelenti, hogy kárt okozunk a gazdaságnak, sokkal inkább hatékonyabbá tesszük a gazdaság gazdálkodást ezen a téren. És nincs is értelme a nyílt tengeren halászni, amikor megtehetjük mindezt a folyókon és ami sokkal hatékonyabb, kevesebb üzemanyagot használunk fel ehhez, és csökkentjük a széndiokszid kibocsátást is egyúttal. Ami azonban a legfontosabb az az, hogy a populációk növekedését, számának újbóli növekedését lehetővé tegyük. Az én javaslatom tehát arra vonatkozóan, hogy betiltsuk a nyílt tengeri halászatot azon alapul, hogy megpróbáljuk elérni céljainkat, azokat, amelyeket a bizottsági javaslat tartalmaz, és amelyet az én javaslataim is tartalmaznak. Tehát ez a tilalom gyakorlatilag az eredményt szavatolná, az, hogy elérjük céljainkat, és ez mind gazdaságilag, mind környezeti értelemben a legjobb dolog, mindenki jól jár vele. A szabadidős halászok, a maguk a halászok is, és egyébként is a környezet számára is jobb és nem szeretném, hogyha a számadatok üres számok maradnának, fontos, hogy komolyan vegyük a kitűzött célokat, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem szabad a nyílt tengeren kifognunk a lazacot, és miért is tennénk, hiszen a szárazföldhöz közelebb a folyókból is kifogható a lazac. És ez kell, hogy legyen a cél, mind a kereskedelmi célú halászat, mind pedig a szabadidős halászat területén. Nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik konszenzus alakul ki azon a téren, hogy be kell vezetnünk a kötelező jelentés, bejelentési kötelezettséget mind a kereskedelmi célú, mind a szabadidős halászat területén. De semmit nem hallottunk a bizottság részéről a populáció megnövelésé, megnövekedésének számadataira vonatkozóan, tehát a kitűzött célokra vonatkozóan. Annak az oka, hogy miért két svéd folyó felel alazac populációk 90%-áért, ez az, azért van, mert itt sok-sok olyan, mert Svédországban például sok-sok olyan vízerőmű található, amely lehetetlenné teszi alazacok ívását. Hogyha nem épet, építenénk meg ezeket az erőműveket, akkor nagyon épek és számosak lennének a populációk, de hát azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, hogyha az összes balti tengeri térségben lévő folyóban megpróbáljuk megóvni a populációkat. Talán ez lenne a legészszerűbb cél. Semmit nem hallottam. A 65 cm-es szabályról mind a tengeri pésztráng, mind a lazac esetében. Egy módosítás itt sokkal e, jobbá tehetni az ellenőrzést, megkönnyíteni azt. De hát erről nem hangzott el ez ideig semmi. Azt gondolom, hogy az én javaslatom, amelyre arra irányul, hogy a nyíltengeri halászot betiltsuk, előfeltétele annak, hogy elérjük az összes többi célunkat ezen a területen és érdeklődéssel várom az együttműködést a bizottsággal. Köszönöm. Mindestmaß. Köszönöm szépen, Karl Schlüter, ami a minimális mértéket illeti, megadnám a bizottságnak újra a szort. Ez egy fontos kérdés, ugyanis, hogyha halászatról van szó, akkor minimális mennyiségekről, a állományok óvásáról, fenntarthatóságáról fontos szót ejteni, tehát szeretném kérni Monteszi hogy a bizottság részéről, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban foglaljon állást. Thank you. Sorry. We are taking into consideration uh, Köszönjük szépen. Természetesen figyelembe vesszük a kirakodási méret, minimális kirakodási méretre vonatkozó javaslatokat. Egyre inkább az a benyomásunk, hogy ez a minimális kirakodási méret ahhoz vezet, hogy sok-sok halat egyszerűen csak eldobnak. Úgy gondolom, ezt tüzetesebben meg kell vizsgálni ezt a helyzetet. Azt gondolom, jó a javaslat, hogy egységesítsük a lazac és a tengeri pisztráng minimális kirakodási méretét, hiszen máskülönben valóban visszaélésekre van lehetőség. Ez gyakorlatilag azzal járna, hogy megnöveljük ezt a méretet, de sajnálatos módon ez azzal jár, hogy sok-sok halat egyszerűen csak kidobnak. A minimális kirakodási méret azonban valóban egy hasznos kritérium lehet. Nyitottak vagyunk arra, hogy megvizsgáljuk tüzetesebben ezt a dolgot, de a jelenlegi álláspontunk az, hogy ennek a méretnek a megnövelése ahhoz vezethetne, hogy több kifogott halat egyszerűen eldobnak és nem értékesítenek. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel akkor lezártuk a vitát, és aki szeretne részt venni a vélemény kidolgozásában, nyugodtan tegyen meg. A módosítók benyújtásának határideje március 27-e, és Kán Schlüter véleményéről Április 25-én szavazunk itt a bizottságban, a plenárison pedig előre láthatólag 2012. júliusában szavazunk. Nagyon szépen köszönöm, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Az ötös napi rendi pontról van szó. A közös halászati politika a téma. Itt véleményt fogalmazunk meg a Környezetvédelmi Szakbizottság részére. Egy nagyon fontos jogalkotási feladatról van szó. A Lisszaboni szerződés ruházott fel bennünket kompetenciákkal ezen a téren, és természetesen nekünk, Környezetvédelmi Szakbizottságnak is van beleszólásunk abba, hogy hogyan képzeljük el a jövőbeni halászati politikát. Chris Davis a jelentéstevő. A mi részünkről kérem mutassa be a véleményünket. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy bemutathatom a javaslataimat arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnénk mi a közös halászati politikát alakítani a bizottsági javaslatok alapján. Brit képviselőként el kell, hogy mondjam, hogy a múlt héten skót halászokat ítéltek el, mert éveken keresztül körülbelül 18 millió eurónyi ö, értékű halat fogtak ki a kvótákon felül, a megengedett kvótákon felül. Ezek egyszerűen kabzsi, gazdag emberek voltak, beszélyeztették a halálományainkat a tevékenységüket által, semmibe vették az EU-s szabályokat, és gyakorlatilag Nagy-Britannia hírnevét is bemocskolták. egy millió eurónyi büntetést szabtak ki rájuk, de tekintettel arra, hogy mit követtek el, sokkal nagyobb büntetést kellett volna kiszabni rájuk. Nos, a közös halászati politika reformja rendkívül fontos kérdés, ahogy az elnök is elmondta, fontos ez a környezet jövője szempontjából és az élelmiszer forrásaink szempontjából is. A parlament első ízben társjogalkotó ezen a területen, és nagyon fontos lesz az eredménye a jelenlegi munkánknak. A Környezetvédelmi Szakbizottságunk tagjainak nagyon fontos szerep jut, ugyanis meg kell győznünk a reform szükségességéről a kollégáinkat is. Nem lehetne világosabb, hogy mennyire fontos ez, hiszen a halászati biztos elmondta, hogy tíz éven belül fenntarthatatlanná válik az állományon 90%-a nem teszünk valamit az ügy érdekében. Egyrészt nagy a túlkapacitás, túl sok halászhajó halász ki, túl sok, túl kevés, túl sok halászhajó halászik, és túl kevés a hal. Sokszor a tanácsban csak a nemzeti érdekeket védelmezik, semmibe veszik a tudományos javaslatokat, a tudományos közösség javaslatait, és folyamatos a túlhalászás. Mindeközben a halászati ipar nem nyereséges, és csak az állami támogatások révén tartható fenn. Sokan úgy gondolják, azt hangoztatják, hogy minden csodálatosan működött, mielőtt lett volna egy európai halászati politika. Én azt gondolom, hogy Nagy-Britanniában az 1950-es években volt egyfajta csúcson a halászat, és utána az elkövetkezendő két évtizedben pedig romlott a helyzet, egészen addig, amíg nem alakult ki az Európai Unión belül a közös halászati politika. Elég szépen tönkretettük a saját halálományainkat mi magunk is, és a közös halászati politika is sok éven keresztül nem hozott eredményeket, de őszintén szólva a helyzet azért valamennyire stabilizálódott, és voltak eredmények, sikerek is. Így például sok helyütt a lazac állományok helyzete javult, emellett a balti térségben is vannak olyan állományok, amelyek helyzete nagymértékben javult. A hal esetében van ez így például, de még mindig sokat teendő. És a bizottság változtatásokat javasol, hosszú távú menedzsment terveket szeretnének látni minden halászati ágazatbeli szereplő részéről, és a cél az, hogy 2015-ig javuljon a helyzet. Emellett a kereskedelmi célral kifogott halaknak a ö, kidobását teljesen beszeretnék tiltani, felszeretnék számolni, hiszen sok esetben a kifogott hal nagy hányadát egyszerűen csak visszadobják a tengerben a halászok. Fontos, hogy az ágazatbeli szereplők is sikeresebbé váljanak, Különböző terveket szeretnének bevezetni erre. Dániában, Norvégiában, másutt a világ más részein, az USA-ban is voltak már erre sikeres kísérletek. Vannak javaslatok arra is, hogy a regionális szervek vegyék át az ellenőrzést, és ne a bizottság végezze azt közvetlenül de fontos, hogy a regionális szervezetek maguk ragadják meg a kezdeményezést, emellett a bizottság az akvakultúrát is szeretné támogatni, és több javaslatában arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyobb normákra van szükség, akkor, amikor EU-s hajók halásznak az EU-s felségvizeken kívül, és javaslat született arra vonatkozóan is, hogy csökkenteni kell az állami támogatások mértékét, hiszen hatalmas pénzekbe kerültek ezek a támogatásokat, de semmiféle eredménye nem volt. Ehelyütt arra kellene költeni a pénzt, hogy a halászokat segítsük abban, hogy eleget tegyenek az új ki, kihívásoknak, az új, javas, az új szabályoknak is. Úgy gondolom a bizottsági javaslat jó, megérdemli a támogatásunkat, de több mint száz módosítót készítettem én magam, amelyek célja, hogy kiegészítse a bizottsági javaslatot és betöltse a hézagokat, ahol azok adódnak. Azt hiszem, nagy mértékben azonban támogatni tudom a bizottsági javaslatot összességében. Számomra az a legfontosabb, hogy a politika középpontjában a tengerek épsége álljon, hiszen hogyha a tengerek jó állapotban vannak, akkor jó állapotban lesznek a halálományok is. Gyakorlatilag az a legfontosabb, hogy megállítsuk a túlhalászás jelenségét, és egy olyan helyzet legyen a, kell, hogy legyen a célunk, ahol a lehető legjobb állapotban vannak a tengerek és a halálományok is, valamint a halászati ágazatunk is. A tegnapi találkozó során az Európai Halászati Biztos a nemzeti parlamenti képviselőknek elmondta, hogy a mediterrán térségben, a földközi tengeri térségben egyre nő a kis halak piaca, és ezért a halászok gyakorlatilag szándékosan a növendékhalakat fogják ki, amelyek még nem tudnak szapor, szaporodni. De hát nyilvánvalóan talán egy új szlogánra lenne szükség, hogy mielőtt kifogjuk a halakat, hát hadd szexeljenek. Én betiltatnám azt, hogy a különböző fajok esetében ezt megtegyék, azt gondolom, egyre nő a konszenzus a parlamenten belül, a halászati szakbizottságon belül főként, hogy ezt a tilalmat be kellene építeni a hosszú távú menedzsment tervekbe. A halászok gyakran elmondják, hogy szeret, ugyan nem dobják ki szívesen a halat, de sajnos lehetetlen ezt a gyakorlatot megállítani. szelektív halászat, szelektívebb halászati eszközökre van mindenképpen szükség. És fontos, hogy legyenek tudományos kutatások, amelyek megalapozzák a hosszú távú menedzsment tervek előkészítését. A tagállamok vállalást tettek arra, hogy elkészítik ezeket a terveket, de sajnos ez nem történt meg, ezért talán szankcionálni kellene azokat a tagállamokat, amelyek nem tettek eleget ennek a feladatnak. Mi parlamenti képviselőként társjogalkotók vagyunk, ezért nekünk is beleszólásunk kell, hogy legyen a hosszú távú menedzsment tervekben. A Lisszaboni öm, szerződés azonban a tanács ruházza a kvótákról való döntés jogát. Ezért kérdés, hogy a tudományos javaslatokat, a tudományos közösség javaslatait hogyan tudjuk beépíteni a jogalkotásba. Sokan ellenzik a, az átra ruházhat, halászati koncesziókat. Nem lesz egy egységes európai terv, hanem 27 különböző ilyen terv lesz, minden tagállam a maga részére készíti el ezeket, és nyilván mindegyik tagállam a saját érdekeit tartja szem előtt. Hogyha azt szeretnénk, hogy csak az aktív halászok kapjanak valóban koncesziót, tehát azok, akik valóban halászattal foglalkoznak, és ha nem akarjuk, hogy kevesek kezében összpontosuljanak ezek a koncesziók, akkor ez az átruházható halászati koncesszió terv lenne a megoldás, hogyha a kormányok valóban el akarják érni ezt a célt. A kormányok korlátokat vezethetnek be, állíthatnak fel, de hát a kormányok számára nagyon egyszerű megoldás az, hogy Brüsszelt hibáztassák, és használják fel őrügyül arra, hogy nem teszik meg a szükséges lépéseket. És bármit is mondanak a civil szervezetek, ennek nincs igazán alter, működőképes alternatívája. Azt hiszem, hogy egyszerűen nehezükre esik az embereknek. Túl bonyolultnak tartják ennek a, az eszköznek a bevezetését. Azt hiszem, láthatjuk, hogy a halászati ágazatban a munkahelyek 70%-át a kishalászok teszik ki, és mindenképpen a tagállamok feladata a kvóta hozzárendelés. Az én országom nagyon rosszul szerepelt ezen a téren. Tegnap tudtam meg, hogy a kvótánk 4%-át adtuk ki csupán a kishalászoknak. Svédországban pedig 15%-os ez az arány, és sok más országban is 10% fölött van. És végezetül teljesen átláthatóan kell kialakítanunk a közös halászati politikát, nyilvánosan teljesen hozzáférhető módon, mindenki számára érthetően, és módosítókat nyújtottam be ezzel kapcsolatosan is. A parlamentben mindenki azt mondja, hogy fenntartható halászati politikát szeretne látni, a gyakorlatban azonban az Európai Bizottság nagyon nagy ellenállásba ütközik, sokak részéről, akik nem akarják a reformot végrehajtani, blokkolni akarják azt, és igaz ez a kormányokra is. De ezeket a kormányokat valahogy mégiscsak rá kell venni a reformra, hogyha fenntartható halászati állományokat, halállományokat akarunk a jövőben. Nagyon könnyű bírálni, kritizálni. De hát döntenünk kell, és fontos, hogy specifikus, konkrét alternatívákat is fel tudjunk mutatni. És fontos bevonnunk a munkába azokat a képviselőket is, akik általában nem érdeklődnek annyira a halászati ügyek iránt. Richard Zéberre nézek most, tudjuk, Ausztriának nincs túl nagy halászati flottája, de hát szükség van ezekre a képviselőkre is, az ő támogatásukra is, hogyha radikális reformokat akarunk bevezetni, és hát mindannyian eszünk halat. Nem folytathatjuk úgy, ahogy eddig, ha nincs hal, akkor nem lesznek halászok sem. Véget kell vetnünk a rövidtávú gondolkodásnak, és végre Figyelembe kell vennünk a tudományos eredmény, kutatások eredményeit, és is hosszú távú politikát kell kialakítanunk. Hogyha ezt megtesszük, akkor egészségesek, épek lesznek a tengerek, működőképes lesz az ágazat és és a jövőben sok-sok halat ehetünk majd. Köszönöm szépen, Krisz. Davis, eljött a döntés ideje, tehát erről vitát kell folytatnunk, hogy hogyan kívánunk dönteni a Néppárti frakció nevében. Christopher Fielner utána pedig a szocialista frakció nevében Linda McEwan kap szót, de elsőként tehát Christopher Fielner. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Chris. Chris, az a benyomásom, hogy Krisz általában szélsőséges, drámai és általában túloz, de most igaza van. Most tényleg nagyon is igaza van. Nagyon sok ö, olyan vitára emlékszem, amikor azt gondoltam magam, hogy na, itt jön Chris Davis megint, de most nagyon örülök annak, hogy te kaptad meg ezt a dossziét, te vezeted ezt a bizottságban, nem fogom megismételni azt, amit elmondtál, azzal minden egyetértek. A benyomásom az, hogy ha most nem sikerül megfelelő lépéseket irány, előirányoznunk, akkor nem lesz második lehetőségünk. Amikor a biztosunk azt mondja, hogy a halálomány 91%-a kimerülhet ki, ha 10 éven belül, hogyha nem lépünk, akkor azt hiszem, hogy ez nagyon is súlyos kérdés. Sokszor jól működik a politika, te is példát hoztál a Balti-tenger térségéből, Például a tőkehalálományra gondolok, ugye a civil társadalom most már a tőkehal állományt fenntarthatónak nyilvánította, ez pedig a megfelelő politikai irányvonalaknak, a megfelelő szakpolitikai lépéseknek köszönhető. Tehát ebben a nagyon is drámai helyzetben is reményteljes vagyok azért, mert valóban szerintem eredményeket tudunk felmutatni. A legfontosabb szerintem a mi szakbizottságunk számára az lehet, hogy támogatjuk a biztos, illetve a bizottság kezdeményezését azért, mert összességében megfelelő irányba mutat. A te kiegészítéseid de is általánosságban támogatnám. Esetleg három olyan dolog, dolog van, amit kiemelnék. Az egyik a regionális megközelítés, bár technikai szinten, jogi szinten ezt nehéz megvalósítani, mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos a legitimációt megerősíteni Fontos, hogy az emberek lássák, hogy a szabályokat a valóságnak megfelelően alakítjuk ki. Mert hogyha ezt a legitimációt nem sikerül bebizonyítani, akkor nem fogják betartani a szabályokat. Ezért ezt nagyon fontosnak tartom. Ami az átruházható halászati kvótákat illeti, jónak tartom. Üdvözlöm azt, hogy ezt kötelezővé tennéd a tagállamok számára. Azt, hogy hogyan valósítják e- ezt meg a tagállamok, az már az ő döntésük. A lényeg az, hogy a bizonyítékok azt mutatják, ez működik. Nagyon sok különböző programot hoztunk létre a halászati, halászhajók számára, aztán utána jön az egyik támogatás, utána a másik támogatás. Fontos, hogy a túlkapacitást szabályozzuk, és ebben az átruházható halászati kvóták a leghatékonyabb eszköznek bizonyultak. Aztán ott van a környezetvédelmi aspektus. Az a probléma, hogy az emberek általában nem törődnek azzal, ami nem az ő tulajdonuk, legyen az levegő, legyen az víz, legyen az halálomány. Nem törődnek ezzel az emberek, mert nem az ő tulajdonuk, de hogyha a kvótákat, mint egy az emberek kezébe adjuk, akkor, és ezeket el is adhatják, akkor azt hiszem ez nagy mértékben mm, segítene. Ausztriát említetted a TFC-k esetében, de azt hiszem inkább Ausztráliára gondolt, itt volt van Norvégia, és így tovább. Aztán a harmadik országokkal való halászati megállapodásokra is oda kell figyelnünk, hiszen ezek némileg javultak, a legutóbbi parlamenti szavazás óta, de még mindig azt gondolom, hogy alapvetően az fontos, hogy az európai halászoknak ugyanazokat a szabályokat kell követniük, addig, amíg mi az európai állampolgárok fizetjük ezt. Hogyha máshol veszünk halászati jogokat, akkor ugyanolyan környezetvédelmi felelősséget kell felmutatniuk, mint hogyha Európában halásznának. Nincs nagyon sok módosító javaslatom legalábbis a fejemben nincs túl sok, de talán az nagyon fontos, az nagyon fontos lenne, hogy a populációkat garantálják a tagállamok, tehát hogyha közösen, közös tulajdonban van egy-egy halpopuláció, akkor ott az közösen kezeljék ezt a helyzetet. Zárásképpen ugyanazt a hangot ütném meg, amit te is, fontosnak tartom, hogy ez a szakbizottság, ha nem is a formális vezető szerepet, de a morális vezető szerepet vállalja föl, hiszen mind a tagállamokban, mind pedig itt a parlament, parlamentben nagyon kevés olyan politikus van, aki fölkarolta ezt a kérdést. Több miniszterre van szükség, és több képviselőre, akik, akik erre összpontosítanak. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ugyanúgy fognak eljárni, mint eddig, és nem sikerül nem sikerül megtalálni a megoldást, és ahogy elmondtam, nem lesz második lehetőségünk. Tehát köszönöm, Krisz, kiváló munkát végeztél. Most pedig Linda meg Evan kap szót, utána pedig Bász Eichhout. Köszönöm. Egyetértek Christopher ebben a Környezetvédelmi Bizottság második mandátumában nagyon fontosnak tartom a vélemények kialakítását. Első alkalommal van a kezünkben az együttdöntés. Nagy, széles körű vitára van szükség ebben a témában. A miniszterek számára, a halászok számára, a közösségek számára túlságosan könnyű volt a közös halászati politikát hibáztatni, Brüsszelre mutogatni. Azt hiszem, hogy ez a jogalkotás mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy a felelősségének, a kötelezettségének eleget tegyen, meg kell határozni, hogy miért, mit is jelent a közös halászati politika Európa számára. A nemzeti kormányok, illetve a halászok mind-mind elmondhatják a véleményüket. Támogatom a Krisz módosítóinak többségét, egyetértek vele abban, hogy a legfontosabb az, hogy a jövő számára megőrizzük a halálományokat, illetve ezen halálományok irányítását, kezelését független tudományos információra, adatokra építsük, ne pedig elképzelésekre. Tehát az ez irányú módosító javaslatait támogatni kell szerintem, ami az eldobott halmennyiséget, a selejtet illeti, azt hiszem, hogy itt keményen kell feljárnunk, hiszen eddig még nem láttam semmilyen olyan alternatívát, amely fölváltaná a halak kidobásának, a selejtezésnek a lehetőségét. Tehát mi az alternatív? ennek a betiltásának a lehetőségét, mi az alternatíva? Volt egy nagy kampány, nagy kampány, amikor egy, egy híres szakács azt mondta, hogy a, a a kidobott halakat tiltsuk be, és most ismét előkerült ez a téma. Nem tudom, hogy mi lehet az alternatíva. Ami a TFC-ket illeti, tudom, hogy nagy a vita ebben a témában, szerintem még mélyrehatóbban el kell gondolkodnunk ezen, az egyértelmű, hogy a legi rendszer nagyon homályos, legalábbis nálunk a kormány nem tudja, nem tudja megmondani, hogy kinek a tulajdonában vannak a TFC-k, mégis kb. 94-96%-ról beszélnek, és ezt 23 eh, ez 23 eh, kezi, szervezet kezében van, 4-6 százalékkal rendelkeznek a kisebb halászatok, a kisebb eh, közösségek, parti közösségek hogyha ezek a kisebb közösségek nagyobb részt szeretnének a kvótából, akkor fizetniük kell a nagyobb termelő szervezeteknek. Tehát azt hiszem, hogy a TFC kérdését alaposabban meg kell vizsgálni. Ugye olyan, olyan plegykákat is hallottunk, hogy például a foci csapatok tulajdonában vannak ezenek, aztán vannak, akik azt mondják, hogy ez nem igaz. Nem tudom, tudjuk meg, föl kell ezt tárni, hiszen ez köztulajdon. Tehát nagyobb átláthatóságra van szükség, és szerintem botrányos, hogy ezt nem látjuk, nem látjuk át. Hogyha ha TFC-ket, TFC rendszerét akarjuk létrehozni, tehát a átruházható halászati kvóták rendszerét, akkor ezt átláthatóban kell tenni, mint azt a koncesziók esetében tettük. Krisz beszélt a a Shetland um, szigeteki bűncselekményekről, igen, egy millió fontról van szó, de azt mondják, hogy körülbelül 60, 60 millió uh, fontnyi uh, profitra tettek szert, hát nem tudom, hogy hol van, hol van ez a pénz. Tehát vannak olyanok, akik követik a szabályokat, és a rendszernek ezeket uh, dicsérnie kell, hiszen nagyon fontos, hogy a jövőbeli finanszírozásba beruházzanak az emberek. A bizottsághoz szólnék a regionalizálás, illetve a decentralizáció témájában. Egyetértek azzal a gondolattal, ami mögötte húzódik, de Elolvastam egy párszor a jogalkotási javaslatot, és szerintem nem egyértelmű ebben az, hogy ez hogyan fog működni, és ez aggaszt. Hiszen, hogyha ez nincs benne a törvényben, akkor megtalálják a kiskapukat az emberek. Például egy több éves tervről beszél a javaslat, de igazából nem látom, hogy ez hogy fog működni. Feltételezzük, hogy ez régiók közötti terv, tehát például az északi térségre, a balti tengeri térségre külön tervek, de hát ez hogy fog működni, hogyan fogjuk ezeket kezelni, irányítani, milyen határidők lesznek, és hogyan fogjuk ezeket nyomon követni, hogyan fog ez szerepelni a szerződésben, amíg a szerződés csak Európai Uniós szinten eh, monitorozhat, illetve a tagállamokat vizsgálhatja meg. Tehát azt szeretném, hogy ez egyértelműbb legyen a jogszabályban, különben úgy érzem, hogy hozunk egy törvényt, két év múlva pedig azt mondjuk, hogy nos, eh, ki, ki fogja itt meghozni a kezdeményezéseket. Tehát, tehát azt hiszem, hogy itt pontosítani kell ezt a kérdést. Be kell tenni a jogszabályba. Aztán a parti közösségek támogatását is meg kellene néznünk, amikor a halászati ágazatról beszélünk a parti közösségek esetében, úgy tűnik, hogy a nagy, nagy cégek tulajdonában vannak a halászati tevékenységek, ők azonban nem ruháznak be a kisebb parti közösségek életébe, ezektől messze vannak, tehát támogatom azt, hogy a bizottság a parti közösségek támogatására oda szeretne figyelni. Van valami, amit még nem említettünk, meg lehet, hogy nem pontosan ebbe a jogalkotási folyamatba tartozik, de képviselőként, mikor halászatról beszélünk, akkor erről is szólnunk kell, ez pedig a munkakörülmények a halászati ágazatban dolgozók számára. Gyakran beszélünk arról, hogy milyen fontos a halászatban megtartani a munkahelyeket, de fölteszem a kérdést, hogy a mi halászhajóinkon milyen arányban dolgoznak harmadik országbeliek Indiából, Fülöp-szigetekből, akik nem kapnak fizetést azért, nem kapnak megfelelő fizetést azért, mert a nyílt tengereken dolgoznak, tehát nem az adott országban. Például nálunk nem kapják meg a brit minimumbéreket, egy-két hónapig dolgoznak ott, nincsenek igazából lefedve a brit jogszabályok által. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ezt is szabályozni kéne, erre már tettünk, e, ezt már kérelmeztük, azonban semmi nem történik, és, és nem vesszük figyelembe ezen halászati munkások kérdését, akik esetleg gyakran nem is, nem is léphetnek partra. Azt hiszem, hogy ez nagy szégyen, hiszen nem megfelelők a munkakörülmények, ebben az ágazatban, ebben az iparágban, és a foglalkoztatást sem a közösségeinkben. Tehát szerintem erre a kérdésre is oda kellene figyelni. És végül még egy mert Krisznek igaza van, nagy teszt ez a parlament számára. A halászati politika területén most először van együttöntés, tehát nincs több kifogás, nem lehet a bizottságot, a minisztereket hibáztatni az éves kvóta rendszerek meghatározásában. Nekünk is föl kell vállalnunk a saját szerepünket, és meg kell hallgatnunk a különböző érdekeket, de végül is, hogyha nincs fenntartható halászati politika, és persze tudom, nagyon nagy lesz az ellenállás, már akár most is hallom a tanácsról, a bizottságtól, a tanács is azt fogja mondani, hogy nem elég egyetérteni, nem egyetérteni a biztosan, mik az alternatívák, konkrét alternatív javaslatokat akarok. Tehát ne csak annyit mondjunk, hogy nem tetszik a bizottsági javaslat, legyen alternatíva, legyen fenntartható ez az alternatíva. Azt hiszem, hogy tudnunk kell, hogy hogyha mindig csak halogatjuk a dolgokat, ha az első olvasatot elhala, elhalasztjuk, illetve a tanácsi első olvasatot is elhalasztjuk, akkor egyszerűen kifutunk az időből, és ők erre játszanak, ezt nem szabad megengedni. Ez a legjobb lehetőségünk, a legjobb esélyünk a halászati politika létrejötte óta, hogy most ezt megreformáljuk, a mi felelősségünk pedig az, hogy ezt meg is tegyük. Vielen Dank, Linda. Köszönöm szépen, Linda McEwan. Most pedig a zöldek nevében Bász Eichhout kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Krisznek a jelentést. Egy nagyon fontos témáról van szó, és remélhetőleg valóban felvállaljuk a felelősségünket, hiszen egyet értek veled, Linda, most érkezett el a pillanat, hogy valóban tegyünk az ügy érdekében. De nagyon fontos, hogy ne engedjük át az egész munkát a halászati szakbizottságnak, Ugyanúgy, ahogy a kapreformról szóló vitát sem szabad csak a mezőgazdasági szakbizottságnak lefolytatnia, hiszen máskülönben nekünk parlamentként nem lesz lehetőségünk arra, hogy valóban végrehajtsuk a szükséges reformokat. Rátérve a halászati politikáról szóló vitára, Chris, nagyon köszönjük neked a módosításokat, a jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben támogatni tudjuk a szövegben álló gondolatokat, de két fontos dologról kell beszélnünk továbbra is. Itt a környezeti szakbizottságban is meg kell vizsgálnunk ezt a két témát. Az egyik a flották kapacitása, a másik pedig az átruházható konce- halászati koncesszió kérdése, azaz TFC kérdése. A flotta kapacitást még nem emlegették annyit, de hát nyilvánvaló ez a legfőbb probléma. Túl sok, túl nagy hajónk van, amelyek halászatot folytatnak. Tehát a flotta kapacitással kezdenünk kell valamit. Azt hiszem, ez egy kulcsfontosságú kérdés lesz, amelyet meg kell oldanunk. Talán érdemes lenne kidomborítani ezt a részt a jelentésben, mert úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos kérdés. Továbbá meg kell vizsgálnunk azt, hogy valóban hány halászati hajó van, mi a túlhalászás következménye, és melyek azok a flották, amelyek a legnagyobb mértékben károsítják a környezetet, nyilvánvalóan ezeket mielőbb ki kell iktatni, és támogatni kell azokat a flottákat, amelyek környezeti szempontból sokkal fenntarthatóbb módon halásznak. Tehát nem csak elemzésre van szükség, hanem programokra is, amelyekkel csökkenthető ez a túlkapacitás a flották területén. És meg kell néznünk, hogy melyek azok a flották, amelyeket ki kellene vonni a rendszerből. Azt gondolom, a több éves tervekben és nagyobb figyelmet kell fordítani a flotta kapacitásra fontos lenne összekapcsolni a flotta kapacitás kérdését a halállományjal, és emellett világos intézkedéseket kellene meghatározni a túlkapacitások leépítésére a többéves tervekben. Azt hiszem ez egy nagyon fontos kérdés, és ezen dolgozni fogunk. Tehát a flotta kapacitás az egyik téma. A második az átruházható halászati koncesszió kérdése. Nagyon heves a vita, tudjuk sok-sok olyan érv van forgalomban, amely érzelmi alapúnak mondható. Fjellner úr, hát tudjuk, hogy Krisz sokszor túloz, de mindig igaza van, és általában a vita végére e, mérsékeltebb hangot is üt meg. Így van ez a TFC területén is, ugyanis tudom, hogy a civil szervezetek álláspontját sokáig kritizálhatjuk, de ugyanakkor azt mondani, hogy a TFC segít abban, hogy csökkentsük a flotta kapacitást, hát ez butaság, ez nem így működik. Meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségeket rejt ez a TFC. Tudjuk, hogy melyek a nagy problémák, az egyik közülük a flotta kapacitás, és Láthatjuk, hogy a TFC a maga jelenlegi formájában nem csökkenti a flotta kapacitást. Hollandiában már létezik ez az átruházható kvóta, és ott még mindig vannak túlkapacitások. Tehát, hogyha ezt akarjuk célul kitűzni, a kapacitás csökkentését, akkor nem mondjuk azt, hogy ez a TFC révén működik, mert valószínűleg nem fog működni. Aztán fontos vitát folytatni arról is, hogy hogyan tekintünk a halálományra természetes erőforrásról van szó, amely egy közjó, vagy csak egy másik termékről. Szerintem ez előbbi az igaz, éppen ezért ezt is fontos figyelembe vennünk, amikor a átruházható kvótákról beszélünk. Egy másik probléma, amit Linda is említett, az átláthatóság hiánya a tfc területén, ez is alapvető probléma. Hogyha a tagállamok számára kötelezővé akarjuk tenni ezt az eszközt. Azt gondolom, hogy a halászathoz való jog és a fenntartható és szociális módon történő halászat koncepcióját kell megvizsgálnunk. Ez legyen a kiinduló pont, és ebből kiindulva megvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan tud a helyi gazdálkodáshoz hozzájárulni a halászat. Fontos megnézni a visszaengedési tilalom kérdését, valamint a tengerek, a tenger fenék rongálásának a kérdését is. Mindezen kritériumokat be kell vonnunk a munkánkba, amikor arról beszélünk, hogy valamilyen módon szociális és fenntartható halászatot akarunk kialakítani. Ez kell, hogy legyen a középpontban, és utána elgondolkodhatunk arról, hogy legyen egy rendszer, amely TFC-ket tartalmaz, de egyáltalán nem meggyőződésem, hogy ezt kötelezővé kellene tenni mint ahogyan a jelenlegi szervezetben, tervezetben szerepel, hiszen azt láthatjuk, hogy a gyakorlatban eddig a TFC sok-sok problémát vetett fel, és hogyha ezeket a problémákat nem oldjuk meg előjáróban, akkor egy új rendszerben nem tehetjük kötelezővé ezeket a TFC-ket. Ezért azt gondolom, sokkal kritikusabban kell megvizsgálnunk a kérdéseket, több, szélesebb körű vitára van szükség, és hogyha, de azt gondolom, hogyha a flotta kapacitás ról beszélünk mi, a szakbizottság részéről egy részről, más részről pedig a TFC-k jobb kialakításáról. Ehhez ragaszkodunk, akkor azt hiszem, hogy valóban hozzá tudunk járulni a halászati szakbizottság munkájához, és ahhoz, hogy javuljon a halászati politikánk, amire nagyon nagy szükség van. És nagy érdeklődéssel várom a vitát Kriszel és a többiekkel, és érdeklődéssel hallgatom a javaslatokat is. Köszönöm. Eichhout. Köszönöm szépen, Bász Eichhout. Most az ECR frakció nevében Martin Kellenen kap szót. Thank you, um, Mr. Chairman. Um, can I first of all... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is uh, el szeretném mondani, hogy Julie Görling sajnos ma nem tud itt lenni, de ő megkért engem, hogy az ő nevében mondjak el néhány dolgot. Köszönöm szépen Krisznek a munkáját nem tudom, hogy a messzire megyek-e, mint Bász, és azt mondom, hogy igaza van mindenben, de az azért biztos, hogy jó irányba mutat a jelentés. És hát nyilvánvaló, hogy egy nagyon nehéz, nagy kihívással állunk szemben parlamentként. Sok-sok érdek fűződik ehhez a területhez. A halászati szakbizottságnak és nyilván veszőparipája ez a téma nyilvánvaló okokból, de hát nekünk is hozzá kell járnunk ahhoz, hogy valamilyen módon mi is bele tudjunk szólni a halászati politika reformjába. Sokan azt mondják, hogy a halászati politika ez ideig kudarcot vallott, katasztrofális volt, nem sikerült a halálományok túlhalászását megakadályozni, EU szerte még mindig ez a gyakorlat, és természetesen a halászati ágazat és gazdasági értelemben nagyon sérülékenyé vált, Éppen ezért a mi frakciónk hasonlóan a többi frakcióhoz szeretne alapvető reformokat látni. A halálományok épsége érdekében és a jó halászati ágazat érdekében. A halászati politika reformja egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi politika hiányosságait kiküszöböljük, hogy a visszaengedés problémájával foglalkozzunk, a mikromanagementi problémákkal is, valamint a kvótából adódó problémákkal. A bizottsági javaslat ígéretes, nyilvánvalóan még sok-sok más javaslatot is tehetünk annak érdekében, hogy a politika még jobb legyen. Ami az akvakultúrát illeti, úgy gondoljuk, hogy fontos hogy foglalkozzunk az élelmiszer behozatal kérdésével, fejlesztenünk, támogatnunk kell a saját akvakultúránkat. A 96-os módosítóval kapcsolatosan vannak fenntartásaink. Vannak agályunk azzal kapcsolatosan, hogy az akvakultúra területén csökkentések történjenek. Emellett érdeklődéssel olvastam a négyes módosítót, amely a legnagyobb fenntartható hozamra vonatkozik. Továbbá, ami a legnagyobb fenntartható hozamot illeti, nagymértékben támogatjuk a javaslatokat, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb fenntartható hozamot össze, összhangba kell hozni a már meglévő vállalásokkal 2015-ig. Ugyanakkor azonban meg kell vitatni azt is, hogy a legnagyobb fenntartható hozam realisztikusan elérhető cél e 2015-ig. Ami a visszaengedést illeti, a tengerbe visszadobott halak halmennyiséget, ez ugye a kedvenc témánk itt ma, meg kellene hosszú távon tiltani a visszaengedést, nem csak a kereskedelmi célral kifogott halak esetében, hanem a többi faj esetében is, egy rugalmas szabályzási keretrévén kell a tilalmat megvalósítani, amely figyelembe veszi a halászati tevékenységet is. Ami az átruházható halászati koncesziókat illeti úgy gondoljuk, hogy a nemzeti prioritásokat fenn kell figyelembe kell venni, de nyilvánvalóan elkerülendő az, hogy a koncesziók néhány szereplő kezében összpontosuljanak. A közös halászati politika lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy regionális télen együttműködjenek, és olyan terveket dolgozzanak ki a tagállamok, amely megfelel az adott halászati ágazatnak, és Julie nagy, nagyon várja már az együttműködést Krisszel, annak érdekében, hogy közösen javaslatokat fogalmazhassanak meg. Egyébként köszönöm. Úr, das Wort der Kollege Ferreira. Most pedig Ferreira kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az előző hozzászólók a reform kritikus aspektusaira összpontosítottak. Davis kolléga nagyon alapos munkát végzett a vélemény elkészítésében. Van egy-két gondolat, amit szeretnék kiemelni amire esetleg még eddig nem figyeltünk oda. Megpróbálom rövidre fogni. Az első aspektus az az, hogy az Európai Unió halászatában eltérő képeket látunk, eltérnek a helyzetek a különböző tagállamokban, például a flották összetételét illetően, azok tulajdonságait illetően, illetve a halászati formák, az alkalmazott halászati formák, illetve a halászati források tekintetében is, és a közös halászati politikának mindezt figyelembe kell vennie, hiszen ha nem ezt teszi, akkor kudarcra van ítélve. Nos, ha ezt figyelembe véve, először is nagyon szorosan követnünk kell a helyzetet, az ágazatot is be kell vonni, a különböző ágazatokat, hiszen ez fontos a politika megvalósítása szempontjából, illetve a legjobb lehetőségek kialakítása szempontjából is. Eddig ez még nincs, nem létezik. A központosított irányítás nem veszi figyelembe a helyszíni különbségeket, a területi különbségeket, és ezért nehéz megvalósítani azt, valamint igen távol áll a valóságtól. A partnereket nem vonjuk be, és ezért különböző eredmények születnek. Néha azért, mert a politikák nem megfelelően vannak kialakítva, és ezért az elvártal ellentétes eredmények születnek, ennek véget kell venni. Jelenleg az egész politika központosított formában működik. Erre nagyon sok utalás történik, de azt hiszem, hogy nagyon is eltér ez attól, mint amire szükség van. Tehát nem lehet egyszerűen technikai vagy jogi szempontból központosítani. A jogi kérdések, illetve technikai kérdések miatt, valamint a valósági, valóság miatt oda kell figyelnünk a területi különbségekre és decentralizációra van szükség, ennek megfelelő politikai iránymutatásokat kell kialakítani, például akkor, amikor a tanács aláírja a következő szerződést. Ezt az új irányvonalat be kell ebbe vonni, ezt létfontosságúnak tartom. Aztán még valami. A valóságot szeretnénk megváltoztatni, hogyha valóságot meg akarjuk változtatni, akkor tudnunk kell, hogy ez miről is szól, és a halászati politikának az egyik legfontosabb problémája az az, hogy nem ismerjük a valós helyzetet, vagy nem megfelelően, nem kellő mértékben. Beszéltek többen az, a túlkapacitásról, a bizottság javaslata is beszél erről, ez azonban nem elegendő. Rá kell mutatni, hogy pontosan mi ez, milyen tagállamokról van szó, milyen flottákról, hiszen nem lehet egyszerűen annyit mondani, hogy túlkapacitás. Ezt, erre egy kicsit rá kell fókuszálni, meg kell nézni pontosan, hogy ez mit is jelent. Van-e a bizottságnak erre vonatkozó, vannak-e adatai, születtek-e tanulmányok, le vannak-e bontva ezek különböző flottákra, különböző területekre, hiszen csak így lehetne a kapacitást pontosan megállapítani, definál, definiálni. Nincsenek eredmények ezen a területen, mert nem, nincsenek ilyen tanulmányok, ezért azt hiszem nagyon sokat teendünk még arra vonatkozóan, hogy föltárjuk a valós jelenlegi helyzetet, és a flottákat részletesen megvizsgáljuk, megnézzük. Hiszen, hogyha nem ismerjük a valóságot, azt, amit meg akarunk változtatni, hát akkor azt hiszem, hogy nem is lehet más az eredmény, mint az, hogy semmit nem érünk el. Aztán, ami a TFC-ket illeti, Nos, ezen a területen még nem születtek tanulmányok, nem tudjuk, hogy a TFC-ket hogyan valósították meg, a létező tanulmányok pedig igen ellentmondásosak lehet, hogy van egy-egy olyan tanulmány, amely pozitív eredményeket mutat föl, de meg kell nézni, hogy vannak olyan tanulmányok is, amelyek esetleg nem mutatnak pozitív eredményeket. Lehet, hogy a tagállamok részvételét kéne ebbe kérni. Aztán, ami a bizonyos intézkedések megvalósítását illeti, például a parti helyi szintű halászatra gondolok, itt nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy a TFC-t általánosan alkalmazni kell erre az adott ágazatra, és hiszen ez katasztrofális eredményekkel járna. Ha azt mondjuk, hogy majd azt mondjuk, hogy 15 év múlva ezt kell alkalmazni, az szerintem egy szörnyű megoldás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a TFC-k megvalósításakor a hajók számát csökkentjük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kevesebb lesz a halászati tevékenység. És amikor a túlkapacitásról beszélünk, nos nem elég a hajók mennyiségéről beszélni, azok kapacitását, minőségét is meg kell nézni, a számok csökkentése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a, a halászati tevékenység mértékét is csökkentjük, sőt, Pont az ellenkezője, az ilyen ástruktúrálás után maradó hajók, fennmaradó hajóknak valószínűleg nagyobb lesz a halászati kapacitása, tehát így nem fogunk megfelelő eredményeket elérni. És nem tudjuk a források fenntarthatóságát biztosítani. Tehát ez még egy ok arra, hogy nem lehet általánosságban kötelező érvényel foganatosítani ezeket az intézkedéseket, mindegyik tagállamot erre kötelezni. Különböző ágazatokat érint ez, különböző embereket, különböző szervezeteket, a civil szervezetek erre rámutattak, a alternatívákat, különböző opciókat mutattak föl, tehát az nem igaz, hogy nincs más opció, nézzük meg a flották minőségét, de meg kell nézni a kis halászati tevékenységet is, hogyha a források fenntarthatóságát akarjuk biztosítani. A bizottság lehet, hogy nem megfelelően vizsgálja ezt a kérdést, lehet, hogy esetleg pozitív diszkriminációt kellene alkalmazni, hogy a kismértékű halászati tevékenységet segítsük. Ez különösen érdekes akkor, amikor különböző hajfajokról gondolunk. Vannak, olyanok, vannak, vannak olyan tevékenységek, ahol az energiát jobban föl lehetne használni, illetve jobban lehetne munkahelyeket teremteni a parti térségekben. Tehát azt hiszem, hogy a halászaton belül is differenciált rendszereket kellene létrehozni, a bizottság jelenleg ezt nem teszi meg, pedig megtehetné. Illetve bizonyos flották, bizonyos területekhez való hozzáférését esetleg korlátozhatná, és előtérbe helyezhetné esetleg a kisebb halászhajók használatát. Meg kell nézni a megfelelő irányítást a 12 mérföldes zónában. Lehet, hogy ezt is bővíteni lehetne a kismértékű halázás előmozítása érdekében. Ezek mind olyan opciók, amelyeket eddig még nem vetettünk fel, pedig fontolóra vehetnénk a politikánk kialakítása során. És még egy utolsó gondolat, utolsó megjegyzés. Az erőforrások ismeretére vonatkozik. Jelenleg ugye létezik a közös halázati politika, a CFP, de ennek a politikának a költsége nagy mértékben a tagállamokat terheli, ezt nem tartom észszerűnek. Nem mondhatjuk azt, hogy ez az Európai Unió kizárólagos kompetenciája, mármint hogy a halálományok kezelése, és meghatározzuk a, a halászati politikát, és aztán a számlát kiállítjuk a tagállamok nevére. Aztán az adatgyűjtés költsége. Ugyanez a helyzet. hiányoznak az adatok, hiányzik a statisztika, ezt a tanul, ezeket a tagállamoknak kellett volna megtenniük, vagy kellene, de nem teszik meg, tehát itt van egy hatalmas hiány. Ez pedig a korábbi szerződésekhez vezet bennünket, meg kell erősítenünk az adatgyűjtést, illetve a közösségi részvételt, ezt már jó régen meg kellett volna tennünk, eddig nem történt meg, most orvosolnunk kell ezt. Azt hiszem, hogy Davis úr véleményesen foglalkozik. Ezzel zárásképpen még egy utolsó megjegyzéssel élnék. A közös halászati politikának van három összekapcsolódó aspektusa. Az egyik a környezetvédelem, amely minden halászati politika számára nagyon fontos, de ezen kívül van egy gazdasági és egy társadalmi dimenziója is. Ezeket a dimenziókat nem vesszük kellő mértékben figyelembe, nem veszik kellő mértékben figyelembe a bizottsági javaslat. Miért nézzük meg a környezeti aspektust, hogyha nem nézzük meg a gazdaság és társadalmi vetületeket? Davis úr erre utalt. télen, mint ezen a télen is, illetve az elmúlt teleken, a halászoknak veszélyes vizekre kellett menniük, életüket kockára téve, pusztán azért, hogy a megélhetésüket biztosítsák. Amikor pedig ezt teszik az emberek, amikor az életüket kockáztatják, Nos, akkor nem mondhatjuk azt a halásznak, a halászoknak, hogy vegyék figyelembe a környezetvédelmet. Nem, azért teszik kockára az életüket, hogy a családjuknak biztosítsák a megélhetést. Hogyha nem méltányosan bánunk a halászokkal, akkor a környezetvédelmi céljainkat sem fogjuk tudni megvalósítani. Természetesen papíron jó, papíron jó dolgok vannak, de ezeket a valóságban is meg kell valósítanunk. Köszönöm szépen Ferreira kolléga, most pedig valamennyi árnyék előadót meghallgattuk. Nem figyeltem az óra ketyegését, most akkor elkezdjük a valamennyi kolléga bevonásával folyó vitát. Chris Davisnek jelentéstevőként még válaszolnia kell tudni, illetőleg a bizottság is kell, hogy reagáljon. Éppen ezért kettő percben korlátozom a hozzászólás időt. Elsőként Péter van Dálen kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, egyet értek a bizottsági állásponta, és azzal is, amit az előadó mondott ezzel kapcsolatban. Tényleg reformokra van szükségünk, egyszerűen túl, túlhalásszuk az állományainkat, túl sok a halászati, halászati üzem. A célok tehát megfelelőek. Néhány ponttal kapcsolatban azonban lenne megjegyzésem javaslatom. Úgy gondolom, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lennie a jelentésnek, ami a környezetvédelmi halászati szempontokat illeti. A 73-as módosító indítvány is erre vonatkozik, azonban én sokkal konkrétabban fogalmaznék meg, olyan halászati módszereket kell támogatni, használni, amelyek környezetbarátok, és amelyek lehetőséget adnak arra, hogy kevésbé terheljük a környezetet. Sajnos az a helyzet, hogy a halászati politika politikai döntések által van meghatározva, miközben a tudományos álláspont, a tudományos szemlélet nem talál meghallgattatásra. Tehát jó lenne, hogyha a tudományos felismeréseket, tudományos álláspontokat sokkal inkább figyelembe vennék, ezzel kapcsolatban is fogok majd módosító indítványjal élni. Harmadsorban pedig szólnék valamiről, amiről eddig senki sem szólt nevezetesen az adó könnyítésekről, eh, amelyeket azok a halászati üzemek kapnak, azok a halászok, akik leteszik a lantot és így járulnak hozzá a felesleges kapacitások leépítéséhez. Hogyha egy halász új szakmát talál, és annak gyakorlásába kezd, akkor az első években kevesebb adót kell, hogy fizessen a saját országomban, mert hogy megtettük azt a lépést, amire szükség volt. Úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a felesleges halászati kapacitásoknak a csökkentésére. Tehát, aki halászként a szárazföldi foglalkozást választ magának, az adó könnyítéssel élhet. Strasbourgban azt látom, hogy nagyon sokan esznek halat, nagyon sok a sushi bár, Úgyhogy eh, úgy gondolom, hogy a saját magatartásunkat is meg kell változtatnunk, több halat kell ennünk. És úgy gondolom, elnök úr, hogy még egy megjegyzés helyén való lenne itt, eh, ezt most már átlépve az időkeretet mondom, én csak helyettesítek itt valakit, és nagyon meglep, hogy ilyen sokan kapnak itt szót, ugyanakkor már az első körben korlátozni kellett volna hozzászólási időt. Elnök, igen, ez egy fontos téma, ez teljesen nyilvánvaló, de a koordinátorok köréből érkezve azt is mondhatom, hogy minden téma fontos, az érintett előadónak mindenki szeretne kellő időben hozzászólni. Ma már több időt biztosítottunk ennek a dossziének mintalán kellett volna. Tehát akkor most a következők vannak még a hozzászólók listáján. Jutta, Richard Seba und Lajos Bokros. Akkor most Áder Jánossal kezdünk. Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban nem Jónás, hanem János. Ez két, két különböző név. Nos, tisztelt kollégák, a, figyelmesen hallgattam a, az elmúlt két óra vitáját, e, de egy nagyon súlyos hiányérzetem van. Eddig mindenki, aki hozzászólt a vitához, csak a tengeri halászatról beszélt. Az édesvízi halászatról senki nem szólt egy szót sem. Pedig ma az Európai Unióban a kifogott és elfogyasztott hal 75%-a háromnegyede származik a tengerekből, és egy negyede édes vizekből származik. Én egyetértek azzal, hogy a tengerek halálományának megóvása fontos dolog, de legalább ennyire fontos a Duna, a Rajna, a Pó és a többi európai folyó állományának megóvása is, vagy a tavaink a halálományának megóvása is. Ugyanúgy több száz vagy ezer éves halászati kultúráról van szó, az édesvízi halászat esetében, mint a tengeri halászat esetében. Ráadásul nagyon sokan beszéltek itt a lazacról, hogy milyen finom a lazac. Én is szeretem a lazacot. De ettek-e már egy jó balatoni fogast? Ettek-e már egy jó harcsapaprikást? Vagy egy jó ponty halászlevet? Hát próbálják ki, próbálják ki, és látni fogják, hogy ugyanolyan élvezetes halakról, ugyanolyan jó ízűen elkészített halakról van szó, mint a tengeri halak esetében. Ebből adódóan én azt kérem Chris Davis-től, és azt kérem a kedves, Chris davis azt kérem, hogy vonja vissza az összes olyan módosító indítványát, amely hátrányosan, hátrányos helyzetbe sorolja, sőt kiveszi a szabályozás hatája alól az édesvízi halászatot, és arra kérem a kollégákat, hogyha ezt Chris Davis nem tenné meg, akkor semmiképpen se támogassák Chris Davis erre vonatkozó módosítását. Egyrészt diszkriminatívnak tartom, az előbb elmondott okok alapján, másrészt kontraproduktívnak fölhívom Chris Davis figyelmét arra, hogy Nagy-Britanniában is van édesvízi haltermelés, hogy fog elszámolni majd a javaslatával mondjuk a Nagy-Britanniában élő pisztráng tenyésztőkkel kapcsolatban. Még két mondat, elnök úr, szembe megy a javaslata az elmúlt évek eh, halászati politikájával, és azt gondolom, hogy mindazokat a szempontokat, amelyek a biodiverzitás fenntartására vonatkoznak, az édesvizek vonatkozásában azt is keresztezi. Tehát még egyszer nagyon határozottan kérem, kérem Chris Davis, hogy az erre vonatkozó javaslatait vonja vissza. Köszönjük szépen Áder Jánosnak, most pedig Kál Schlüter következik, majd Richard Zéber. Köszönöm szépen Chris Davis jelentését. Azt hiszem, egy tengeri menedzsment reformnak kellene hívni ezt a jelentést, nem pedig egy halászati politikai reformról kellene, szóló jelentésnek kellene ezt nevezni. Hogyha erről van szó, én nem szeretem annyira a TFC-ket, de a piaci logika azt, azt mutatja, hogy erre valamilyen módon szükség lenne, de én azt mondanám, hogy csak bizonyos körülmények között. Elhangzott, hogy hagyni kell a halakat szexelni, mielőtt kihagyjuk őket, kifogjuk őket. Az én nyelvemen ennek lehetnek egyébként rossz nyelvi konnotációi, de erre most nem térnék ki. Én azt gondolom, hogy a vadon élő halak létezése nem függ az emberi tényezőtől függetlenül. Ezért én úgy gondolom, hogy minden európai polgárnak kellene halászati kvótát, koncesziós kvótát adni, és úgy gondolom, hogy ha valaki halászni akar, akkor vásárolja fel az összes polgár kvótáját, és így lehetne egy olyan halászati politikát kialakítani, amely kezelhető. Még ha technikailag nagyon bonyolult is lenne ez, valahogy érzékeltetni kellene, hogy minden egyes polgárt megillet halászati kvóta, hiszen ez egy közjó, ezt a logikát kellene követni, és hogyha valaki halászni akar, akkor fel kell, hogy vásárolja a polgároktól ezeket a kvótákat. Hiszen ha csak a halászoknak adjuk ezeket a kvótákat, akkor ők egyszerűen a közjót ki fogják aktázni, aknázni, és túlhalászat lesz ismét az eredménye ennek. N nagyon fontos az, hogy ne legyen valamilyen rejtett ösztönző, vagy egy másodlagos piac a, a kidobott, a selejthal számára. Úgy gondolom, semmiféle ilyen visszás ösztönzőt nem szabad a rendszerbe beiktatni. Ami az akvakultúrát illeti, egyetértek a fenntarthatóság kritériumával, de úgy gondolom, hogy nagyobb mértékben kellene a növényevő halakra összpontosítani. Ez az igazi fenntarthatóság záloga. Azt gondolom, egy olyan piacra lenne szükség, ahol nagyobb keletje van a növényevő halaknak. Ez sok-sok problémát megoldhatna. Ez talán egy nagyon hasznos kezdeményezés lenne, erre fogok összpontosítani. Egyetértek a legtöbb javaslattal, vannak olyan dolgok, amit talán érdemes lenne módosítani, összességében azonban a reform iránya jó, és nem lenne szabad csak a halászokra összpontosítani ebben. Köszönöm szépen Kár Slüternek, Richard Zéber kap szót következőként. Köszönöm szépen a szót, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak az eddig elvégzett munkáért. Vitathatatlan, hogy itt felelősségünk van, amit közösen kell viselnünk, és Európában nem igazán jutottunk előre eh, a felelősségvállalással. Minden negyedik halat visszadobják holtan a tengerbe, és importálunk emellett rendkívül mennyiségű halat, Amellett, hogy a saját halászati flottáinknak a kapacitása pedig évről évre nő, ez szerepel mind az előadó által adott jelentésbeli indokolásban, tehát itt cselekedni kell. Az, amit a bizottság javasolt, az a helyes irányba indul. Úgy gondolom, hogy központi kérdés, hogy egyrésztről a rendelkezésre álló adatállomány statisztikákat pontosítsuk, hogy itt ne különböző szakvéleményekre kelljen támaszkodni, eh, akkor, amikor meghatározunk, hogy miről beszélünk, és úgy gondolom, hogy a közössége és a tagállamok között megfelelően el kell osztani a kvótákat. Tehát eh, meg kell határozni egy összes halászati mennyiséget, és utána a tagállamokra kell bízni ezek, ennek az egymás között való felosztását, a mikromanagementet. A kisméretű Eh, halak esetében az lenne tehát a fontos, hogy eh, figyelembe vegyük a tradicionális halászati üzemeknek a, kvó, nek a szerepét a kvótáknak az elosztásakor. Ezzel együtt egy nagyfokú átláthatóságot kell biztosítani. Egy hatalmas hiba, hogy ebben a szektorban nagyon kicsi az átláthatóság mindez idáig, ez világos. Például a Lista és, eh, Linda és Krisz által említett esetekben ez is volt probléma, amikor 18 millió eurós bírságot szabtak például ki a korábban átláthatóság átláthatatlan helyzet miatt, és ehhez kapcsolódik az is, hogy egy olyan szankciós mechanizmust kell kialakítani, ami tényleg működőképes. Egy fő probléma, hogy hogyha valaki most illegálisan halászik, akkor tudnia kell azt is, hogy megkerülhetetlen bírsággal vagy szankcióval kell szemben néznie környezetvédelmi bizottságként emellett kell állást foglalunk emellett kell felemelnünk a hangunkat, és nem szabad, hogy mindent a halászati szakértőknek adjunk át. Elnök, köszönöm szépen. Bokros Lajosnak adom meg a szót. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'm also... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is olyan országból származom, amelynek nincs tengere, tehát nem fogok a tengeri halászatról hosszasan beszélni, ugyanakkor van egy-két fontos terület, amelyet véleményem szerint a jelentés egy kicsit felfrissíthet, megreformálhat. Van valami, ami hiányzik, és ez pedig a finanszírozás. Az egész az egész magyarázatban csak egy rövid mondat van, amely finanszírozásról beszél, és azt látjuk, hogy a, a halászati ágazat nem profitabilis, és sokszor csak állami támogatása lehet életben tartani. Nos, hogyha ezt szélesebb kontextusban vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az európai hatalom miért hanyatlik. Nagyon sok pénzt ölünk olyasmibe, amely teljes pocséklás, teljes pocséklása az adófizetők pénzének. Az állami támogatásokat igazolni lehet akkor, hogyha ezek átmenetiek, és akkor, hogyha a túlkapacitás kiiktatását eredményezik. Itt másról van szó, a túlkapacitás fenntartására használjuk fel a támogatásokat, ez egy negatív hozzáadott érték, nem pedig pozitív. A Költségvetési Bizottságnak voltam tagja elég sokáig, és tudom, hogy mennyi pénzt költünk olyan dolgokra, amelyek aztán semmilyen pozitív értéket nem tudnak felmutatni ezért, azt javaslom, hogy jó lenne a halászati bizottsággal koordinálni, együttműködni, ugyanígy a költségvetési bizottsággal is, mert hogyha valaki csak a, a, a módosítókat elemzi, akkor látható, hogy igazából nem tudjuk, hogy hogyan lehet a támogatásokat visszavetni, visszafogni, illetve fenntarthatóbbá tenni a halászatot. Tehát, hogyha nem a fenntarthatóságot tartjuk szem előtt, akkor az alap problémát nem tudjuk megoldani. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót 5 perc időkeretben. Ernesto Canas Ládó érkezett a tengerészeti főigazgatóságtól. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy a bizottság nagymértékben támogatja a jelentéstevő szövegét, Davis úr szövegét. Nagyjából egyetértünk a jelentéstevő elemzésével a közös halászati politika hiányosságairól, és üdvözöljük ezt a jelentést, amely gyakorlatilag támogatja a azon elgondolásunkat, hogy meg kell reformálni a halászati politikát, mértékben tehát egyetértünk a javaslatok irányával. Nem fogok a külön módosítókról beszélni, de néhány fontosabb pontról azért szeretnék szó ejteni, amelyeket a jelentés tevő elmondott. Mindenképpen üdvözöljük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a halálományok helyreállítására irányulnak. A szerződés 39-es cikke nem szól a környezeti elemekről, célokról, de úgy gondoljuk, hogy a gyakorlatban a környezeti kritériumok vételével el tudjuk érni azt, hogy egy kiegyensúlyozott halászati politika jöjjön létre a 39-es cikknek megfelelően. Tehát a halállományok helyreállítása gyakorlatilag egy előfeltétele annak, hogy a gyakorlatban elérjük a halászati politika célkitűzéseit. Ami a gazdálkodási terveket illeti, úgy gondoljuk, hogy valóban oly módon kell kialakítani ezeket a terveket, hogy a hosszú távú célok teljes mértékben megvalósuljanak. Olyan módon kell eljárnunk, hogy a bizottság kompetenciája, ér, kizárólagos kompetenciája érvényesüljön a 43-as cikk 3-as bekezdése alapján, illetve annak megfelelően. Ezek tiszteletben tartása mindenképpen fontos, egyelőre ez még nem valósul meg teljes körülön. Emellett egyetértünk Davis úrral abban is, hogy az éves halászati kvóták területén el kell járni. Szeretnék eloszlatni néhány aggályt, amely ezzel a javaslattal kapcsolatosan elhangzott. Elhangzott ugyanis, hogy a mi javaslatunk, amely a TFC-t kötelezővé tenné, hozzájárulhat adott esetben ahhoz, hogy a kis méretű halak piaca alakuljon ki. Úgy gondolom ezt a javaslatot kontextusában kell megvizsgálnunk. Ugyanis a javaslattal párhuzamosan azon is dolgozunk, hogy minimalizáljuk, a lehető legkisebbre csökkentsük a kifogott kisméretű halak, illetve növendékhalak mennyiségét, amennyire csak lehet, mind a jogalkotás révén, mind a gazdasági ösztönzők révén megpróbáljuk ezt elérni. Szelektívebb halászati gyakorlatok előnyben, előnyben részesítése révén próbáljuk ezt elérni. Olyan intézkedéseket állítunk össze, amelyek biztosítják, hogy a kifogott növendékhalak mennyisége nagymértékben csökkenjen. Ugyanakkor tudjuk azonban azt, hogy a gyakorlatban ez a csökkentés nem érheti el a zéró mértéket, tehát teljesen megszüntetni ezt nem lehet. Látni kell tehát, hogy bármennyi előrelépés is történik a szelektivitás területén, még mindig lesz egy alacsony mennyiségű halmennyiség és ezeket nem hagyhatjuk rothadni a kikötőkben, valamit tenni kell ezzel a halmennyiséggel, tehát valamilyen intézkedést be kell vezetnünk arra, hogy mi történjen ezekkel a halasz, halakkal. De nagyon fontos, hogy nagy mértékben csökkentsük ennek a halnak a mennyiségét a korábbi gyakorlathoz képest. Nagyon fontos ezt szem előtt tartani, elnök úr. Aztán a TFC kérdésére vonatkozóan, ez ugye egy nagyon vitatott kérdés itt is, és a mi fórumainkon is, csak megismételhetem azt, amit a jelentéstevő mondott. A bizottság javaslata gyakorlatilag az, hogy a tagállamok számára lehetővé tegyük azt, hogy ők maguk ö, hozzák létre a TFC, saját TFC rendszerüket, és így saját maguk oldhatják fel azokat az ellentmondásokat vagy agályokat a tagállamon belül, amelyek adott esetben felmerülnek. Sok-sok tapasztalat létezik már ezen a téren, EU-s tagállamokban is többek között, de világszerte már sok helyütt bevezették a TFC-ket. A bizottság nem gondolja, hogy ez egy gyógyír az összes problémánkra, de jobb bármely más ismert alternatívánál. A tércét használó országok tapasztalata azt mutatja, hogyha a hogyha a rendszer nem védi a kisméretű halászokat, halászati szereplőket, akkor ez azért történik, mert a tagáll, az adott ország nem úgy szervezte meg a rendszerét, hogy az elérje ezt a célt, így például Izland területén történt meg ez. Az olyan rendszerek azonban, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy az megvédje a kisebb közösségeket, ott ez valóban működött is. Új-Zéland, az USA és Chile nagyon jó példája. Ennek itt működik ez a rendszer. Tehát minden a rendszer kialakításától függ. A TFC nem vezet szükségszerűen ehhez a jelenséghez, minden tehát attól függ, hogy hogyan alakítjuk ki a rendszert. Ezért úgy gondoljuk, hogy a mi javaslatunk sok-sok mozgásteret is biztosít a tagállamoknak a rendszer kialakításában. Ami a kisméretű halászat számára biztosítandó nagyobb lehetőségeket illeti, a tagállamokon belüli kvóta allokációs lehetőségek területén a bizottság teljesen egyetért ezzel, de emlékeztetném önöket arra, mint ahogyan Davis úr is tette, jelenleg ez a tagállamok kompetenciájába tartozik. A nagy kérdés tehát önök számára, jogalkot, társjogalkotók számára az, hogy vajon, hogy szabad, teljesen szabad kezet akarnak-e hagyni a továbbiakban is a tagállamoknak ezen a téren, vagy pedig valamilyen módon rá kell venni a tagállamokat arra, hogy prioritásokat határozzanak meg, vagy olyan allokációs rendszert, amely a kisméretű ágazati szereplőket támogatja illetve fenntartható gyakorlatokat. A, ebben az esetben a bizottság teljes mértékben egyet tudna érteni önökkel. Tehát jelenleg ez tagállami kompetencia kérdés az, hogy ez továbbra is kizárólagos tagállami kompetencia maradjon-e. Ami az akvakultúra támogatást illeti, a bizottság azon az állásponton van, hogy az akvakultúra támogatásnak teljes mértékben összhangban kell állnia az EU-s környezetvédelmi jogszabályokkal. Ami a halak állati eredetű táplálékkal történő etetését illeti. Egyetértünk a jelentéstevővel, azonban nem olyan egyszerű itt felismerni az összefüggéseket. Egy teljesen globalizált piacról van szó. Sok esetben Csilléből, Peruból származik a hal takarmány. Egy rendkívül komplex piacról van szó, nem világosak az összefüggések teljes mértékben ezen a területen. Aztán, ami az átláthatóságot illeti, teljes mértékben egyetértünk, minél átláthatóbb a rendszer, annál jobb. Ami a kérdéseket illeti, nem kellene-e sokkal részletesebb szabályokat megfogalmazni? Nos, többször is elmondtuk, hogy a jogászok nem engedik ezt nekünk. Ez egy olyan terület, ahol a szerződésnek semmiféle rendelkezése nincs a regionális döntéshozatallal kapcsolatosan. Egy nagyon érzékeny jogi kérdésről van szó, éppen ezért nem tettük meg ezt. A jogi nehézségeken túlmenően azonban azt gondolom, egy sokkal lényegesebb kérdéssel is foglalkoznunk kell. Jó ötlete egy ilyen részletekbe menő szabályozást a regionális téren bevezetni. Senkinek nincs ma egy olyan megoldása, amely varázsütésre megoldaná a problémát. Az általános legális jogi kereteken belül kell mozognunk, és talán hiba lenne egy nagyon részletes szabályrendszert kialakítani a regionális együttműködésre, mert előfordulhat, hogy más, más régiókban más-más körülmények alakultak ki. Ezért fontos, hogy megvizsgáljuk tüzetesen, hogy a gyakorlatban hogyan működik ez. A gyakorlat fogja megmutatni, a tapasztalat fogja megmutatni, hogy hogyan is lehetne itt, ezen a téren legjobban eljárni. Ami a partmenti közösségeket illeti és a beruházásokat, teljesen egyetértek, Hogyha majd a halászati és tengeri alapról folytatnak vitát, látni fogják, hogy mi egy nagyon nagy növekedést javasoltunk. Sok-sok pénzt, amit eddig rendelkezésre bocsátottunk, más célokra fogunk fordítani, mint eddig. A partmenti közösségek fejlesztése lesz a cél. A cél tehát az, hogy a selejtezé, ne a selejtezésre költsünk annyi pénzt, hanem a partmenti közösségek fejlesztésére. Ami pedig a külföldi munkavállalók arányát illeti, nos, nincsenek naprakész információnk erre vonatkozóan, de a becslések szerint, bár ez szegmensenként változó, de a becslések szerint 10% általában a halászati hajókon dolgozó nem EU állampolgárok aránya. De ezek nem friss adatok. Az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, hogy ez az arány folyamatosan nő. Ami pedig a munkakörülményeket illeti nyilvánvalóan, ez is nagyon fontos kérdés. A jó hír az, hogy hamarosan az ILO konvenció a munkakörülményekkel kapcsolatosan aláírásra kerül az összes tagállam részéről. Ez még mindig tagállamok jogkörébe tartozik. Úgy gondoljuk, hogy ennek az egyezménynek az aláírása mindenképpen pozitívan hat majd a munkakörülményekre. Néhány hozzászóló említette, hogy több adatra van szükség a sikeres politika kialakítása érdekében, teljes mértékben egyetértek, az információ nagyon fontos. Ez egy közös politika, de az adatokat nem csak a tagállami költségvetésből finanszírozzák az adatgyűjtést, mert az EU-s költségvetés is hozzájárul, és fontos látni, hogy egyre nagyobb mértékben részt vesz a közösségi költségvetés is az adatgyűjtés finanszírozásában. Úgy gondolom, meg, megválaszoltam az összes kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a válaszokat, és utolsóként pedig ismételten az előadó kapja meg a szót, Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák az érdekes vitát, megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Az elmúlt hónapokban nagyon sok találkozót folytattam le bizottsági képviselőkkel, és azt gondolom, hogy ez a mai vita örömként szolgál, és nem pedig a tisztító tűz, amelyet megéltem a bizottsági képviselőkkel kapcsolatos találkozóim során. Nagyon örülök, és nagyon szerencsés voltam az árnyékjelentéstevőket illetően, akik támogattak, illetve a Halászati Bizottság jelentéstevője Korodeszú nagyon-nagyon kiváló szerepet vállalt, illetve egy felmutatta azt is, hogy nagy mértékben egyetért a többségi irányvonallal. Aztán egy-két megjegyzéssel élnék, ami a friss vízi halakat illeti. Nos, nem, nem vettem észre, hogy diszkrimináltam volna a folyami a halászatot, illetve halakat. Ezt korrigálni fogom, ha ez így van. Ami pedig a finanszírozás kérdését illeti, igen, ez rendkívül fontos, Bokros úr, de van egy külön, külön finanszírozási rendelet, ezért nem foglalkoztam itt vele gondolom, hogy az ottani jelentéstevő nem fog olyan javaslatokkal előrukolni, amely önnek tetszene, de esetleg mi ketten együtt dolgozhatnánk, és akkor fölkarolhatjuk ezt a kérdést. Aztán még egy-két megjegyzés. Linda McEwan a kidobott halakra, visszaengedett halakra, a selejtekre utalt, és hogy milyen alternatívák lehetnek. Azt hiszem, hogy ha ezt betiltjuk, akkor ez egy dinamizmust, egy lendületet ad az egész kérdésnek, pozitív változáshoz vezet, legalábbis ez a norvég tapasztalat. Mindannyian azt mondták, hogy nincs szelektív halászati eszköz, aztán hirtelen ez megjelent, amikor a tilalom, tilalmat bevezették. Az, hogy időben eh, hogyan vezetjük ezt be, illetve a különböző halászati ágazatokban ezt hogyan muta- vezetjük be, az már, az már vitatárgyát képezi. A TFC Hollandiában a túlkapacitás nem csökkentette, eh, de ez nem az elv hibáját mutatja, hanem egyszerűen ez egy rossz rendszer volt, amit meg, kell változ- meg kellett változtatni. Az Egyesült Királyságban is van egy TFC rendszer, amelyet eh, szintén meg kellene reformálni. Martin Cullen az MSY-t meg lehet-e valósítani 2015-re? Nos, igen, de ez a definíciótól függ, a bizottság pedig ezt eléggé nyitva hagyta, de a túlhalászás és a halak elhalálozásának megakadályozása a célunk. Az, hogy a biomasszát biomassa kérdését meg tudjuk-e oldani, nos időben erre az időre nem, de azt hiszem, hogy itt mindig a definíciók jelentik a kulcsot. Mi a maximális gazdasági, gazdaságos hozam definíciója? Nos igen, én azt akarom, azt szeretném, hogy 50 évvel ezelőtti halálományi szintet tudjuk visszaállítani, de természetesen ez ismét értelmezés kérdése, mi a halászati flotta, illetve a profitabilitás közötti megfelelő egyensúly, és esetleg itt is némi kiigazítást kell eszközölni. Azt hiszem, Ferrara úrral a nézet eltérésünk, és valószínűleg a halászati bizottságban erre még majd visszatérünk ma délután, az az, hogy különböző megközelítésünk. Egyrészt Ferrara úr, ön említette, hogy a halászok az életüket kockáztatják azért, hogy a megélhetésüket biztosítsák. Nos, ez szintén egyszerűen a túlhalászatot demonstrálja, azért, azért kell kockáztatniuk az életüket, mert a könnyű, könnyen kifogható halak már nincsenek ott a vizekben, ezért tovább kell menniük. Először is tagállami kötelezettség a kisebb halászok halászati közösségek támogatása, bár természetesen itt a szabályozásnak is segíteni kell, de nem mondhatjuk egyrészt az, hogy nagyobb regionalizációt szeretnénk, másrészt pedig azt akarjuk, hogy több bizottsági intézkedés szülessen a kismértékű halászat támogatására. Ez egy alapvető tagállami kötelezettség, és nem, nem könnyű, vagy nem szabad csak Brüsszelt hibáztatni ezért. Vagy azt mondani, hogy továbbra is támogathatjuk a nem jövedelmező halászati tevékenységet, hiszen ez megint a túlhalászathoz vezet, illetve olyan pénzügyi válsághoz, amelyet ugye most mindenütt látunk Európában. És végül még egy utolsó megjegyzés, Christopher Fjellner teljesen helyesen elmondta, hogy a döntések a halászati politika területén túlságosan kevés személy kezében vannak. Ugyanez a helyzet a kormányoknál, nagyon kevés ennek a témának a felelése, és ezek a legkisebb presztízsű munkák általában rövid távú döntéseket hoznak, és nem pedig hosszú távon gondolkodnak, nem Európa helyzetét vizsgálják, illetve a globális szükségleteket. És valóban ugyanez a helyzet itt a parlamentben is. Ez kockázat. A kockázat az, hogy kevés számú képviselő motivált, és hajlandó nemzeti érdekeket végigvinni. Nagyon kevesen fognak részt venni a munkacsoporti üléseken, a megfelelő időben nem hozzák meg a döntéseket, és a nagy többség azt mondja, hogy igen, támogatjuk a lázati politika reformját, de ez nem egy személyes döntés, és ezért nem lesznek ott, amikor a frakció dönt, pedig a világot azok tartják a kezükben, akik részt vesznek az üléseken, tehát fontos a részvétel. Und ich glaube, das war notwendig. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy szükség volt ilyen kimerítően foglalkoznunk ezzel a témával. Módosító indítványok benyújtásának határidő március 9-e 12 óra. A Környezetvédelmi Bizottságban március 12-én szavazunk, és a tulajdonképpen jelentésről, a Halászati Bizottságban a Roduszt jelentésről július 10-én szavaznak, és a szeptemberi második plenáris ülésen kerül sor a végszavazása. Itt az Envi Bizottságban tehát 25-én fogunk szavazni, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés lesz, és egyfajta lakmusz tesztje is a Lisszaboni szerződés szerinti politikáknak a halászat és az agrárium területén. Ezen a két területen eddig mindig zárt ajtók mögött születtek az egyességek, most aztán meg lehetőségünk van arra, már hogyha házon belül egyet értünk, hogy jelet hagyjunk és befolyásoljuk a politikákat az átláthatóság irányába ezen a két területen a jelentéstevő és az árnyék előadók úgy gondolom, hogy rendkívül felelősséget hordoznak a vállukon, és remélem, hogy ezzel el is tudnak birkózni. Most akkor átérünk a következő napi rendi pontra, de előtte szeretnék egy látogatói csoportot üdvözölni, akik Finnországból érkeztek, Szatú Haszi meghívására, ha jól látom, akkor a leghátsó sorban foglalnak helyet. Szeretettel üdvözöljük Önöket az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottságában, és át is térünk a hatos napi rendi pontra, ami a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezése tárgyában született. Ferejra kolléga a jelentéstevő. 30 percet irányzunk elő erre a témára, mert hogy az előző témákra több időre volt szükség, tehát 11 óra 30-kor körülbelül lezárnánk ezt a vitát. Elsőként az előadó, a véleménytervezet előadója, Ferreira kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. Ennek a jelentésnek az oka, illetve elkészítésének oka az, hogy a közös halászati piac szervezése közvetlenül kihat a halállományok fenntarthatóságára, valamint a tengeri ökoszisztémák fenntarthatóságára is, de a közegészségügyre és az élelmiszerbiztonságra is kihatással van többek között. A módosítókban két kérdésre próbáltam foglalkozni elsősorban, a környezeti kérdésekkel, a közegészségügyel és az élelmiszerbiztonsággal. Az első vetülete a dolognak, tehát a környezetvédelmi kérdések, területén fontos lehetné, hogy a halászat esetében a környezetvédelmi vetületet nem lehet elválasztani a társadalmi és gazdasági vetülettől. Ezek szorosan összefüggnek egymással, összefonódnak egymással. No most a fenntarthatóság lehető legnagyobb mértéke értekébe, érdekében a gazdasági és társadalmi vagy szociális intézkedéseket is szem előtt kell tartanunk. Gyakorlatilag um, ennek a véleménynek ez a legfőbb alapja. Sok-sok módosítja a kisőzömi partmenti halászatra, a kisipari halászatra vonatkozik, tehát a kisebb flotta szegmensekre. Jelenleg ezek a szegmensek csak csekély mértékben integrálódnak a közös piac szervezésbe. Főként igaz ez bizonyos tagállamok esetében. Mint ahogyan már elmondtam korábban is, ezeket a szegmenseket mindenképpen be kell vonni a fenntarthatóság növelése területén. Energia hatékonyabban működnek ezek a szegmensek, ezek a flotta szegmensek, az erőforrások fenntartható kiaknázása jellemzi őket. Azt gondolom, hogy ezen a területen mi EU-s szinten is tehetünk valamit, nem csak a tagállamok tehetnek ezen a téren. Annak érdekében, hogy támogatni tudjuk ezeket a, ezt a kisüzemi partmenti halászatot. Sok esetben a tagállamokra több irányból hárul nyomás, vagy nehezedik nyomás, ezért ők általában a nagyobb halászati szegmensek felé hajlanak a jogalkotásukban, ezért fontos, hogy mi EU-s szinten legalább tegyünk a kisüzemi halászat érdekében. Valamilyen módon hozzá kellene járulni a jobb hozamhoz, valamint a halászati és akvakultúra termékek javulásához növelni kellene a hozzáadott értéket ezen termékek kapcsán. Ez kulcsfontosságú, hogyha a hozamok fenntarthatóságáról van szó. Továbbá valamilyen módon lehetővé kell tennünk a halállományok megújulását is. Ezen a téren is tennünk kell valamit. Azt gondolom, ez nem kompatibilis a jelenlegi opciókkal. Nekünk nagyon ambiciózusnak kell lennünk, és intelligens módon kell eljárnunk, a piac szabályozásra vonatkozó szabályainkat kell felhasználni arra, hogy az ágazatot segítsük, mind a hozamok tekintetében, mind pedig a tekintetben, hogy az értékesítéssel, a piaci forgalomba hozatallal kapcsolatosan is javítsuk a helyzetet. Számos más elemet is szemügyre kell vennünk, ilyen például a fogyasztók megfelelő tájékoztatása, az egyik módosítón pontosan erre vonatkozik. Nem akarom azonban sorra venni az összes módosítót külön-külön. Ennyiben hagynám. Köszönöm. Obrigado. Köszönöm szépen. Következőként Christopher Fjellner, utána pedig Mário Pirillo kapszott. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Sokkal több véleményen szolgálhatok, mint az előző két jelentés kapcsán, úgyhogy megpróbálom kicsit visszafogni magam, és csak az általános megközelítésről szólok. Mert az új CMO-val kapcsolatos javaslat, amelyről ugye kollégánk írt, nos, úgy érzem, hogy ebben a közös piacszervezésben elég kevés a piac, inkább támogatásról, közpénzekről van szó, és nem gondolom, hogy jó pénzt kéne a rossz pénz után dogni, és azt mondani, hogy akkor még több pénzforrást folyósítsunk egy olyan ágazat számára, amely már így is túlkapacitást hozott létre, és rengeteg pénzt felemésztett. Kicsit meg kell zabolázni a kiadásokat, ezt azonban nem jelenti azt, hogy nem kell rendelkezésre bocsátani pénzeket a diversifikáció, illetve a változás érdekében. Például a tárolás, a kifogásra gondolok. Tehát erről nem kell, ettől nem kell elvenni pénzeket. A túlkapacitás Európában nagy mértékben azért következett be, mert túlságosan nagy mértékben támogattuk a múltban ezt az ágazatot. Ezt fontosnak tartom észben tartani, hiszen a jelentéstevő azt mondja, hogy több pénzforrást kellene erre folyósítani, de szerintem ez csak rontjaná a helyzetet. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Ferreira kollégának a jelentéséért, hiszen nagyon jó áttekintést ad erről a témáról. És a kis halászati üzemeknek is, a partmenti kis halászati üzemeknek is nagy figyelmes szentel. Úgy gondolom, hogy ezek a kis üzemek rendkívüli szerepet játszanak, és a halászat összességében minden ilyen érintett vidéken fontos foglalkoztatási tényező. egy olyan intézkedés csomaggal foglalkozunk, ami átfogó javaslatokat fogalmaz meg halászati politika számára, biztosítva annak fenntarthatóságát, környezetvédelmét és az ökoszisztémáknak a védelmét. Ebből a szemszögből a termelőknek a szervezete nem csak a piacszervezés szempontjából rendelkezik fontos szerepel, hanem hozzá kell, hogy járuljon, és hozzá tud járulni megfelelő statisztikákhoz szükséges adatok összegyűjtéséhez, ami egy fenntartható halászatnak az alapját kell, hogy képezze. Nehéz a megfelelő statisztikákhoz, adatokhoz hozzájutni. A termelői szervezetek szolgálhatnának ezekkel az adatokkal, és ezek alapján jobban védhetnénk a halálományainkat. Jó lenne, hogyha a vállalkozások adott esetben határokon átívelően is, és inkább regionális alapon dolgoznának ezen. a kolléga pénzügyi intézkedéseket is javasolt a nem kívánatos halászati tevékenységeknek a visszaszorítására az Európai Bizottságnak a javaslata alapján azt javasolhatnánk, hogy egy kombinált intézkedést fogadjanak el, kombinált térítési intézkedést az európai halászati alapból. Ami a fogyasztói információkat illeti, jó lenne, hogyha a termék leírásában megfelelő információk állnak, de hogy mik ezek, az egy nehéz kérdés, egy világos termék ismertető, nehezen készíthető el. Lehet, hogy a hal friss, amely, amelyet frissen hoznak le a hajóról, azonban nem jelenti azt, hogy a hajón frissen tartották, egyáltalán nem biztos az, hogy a fogyasztó számára az egészséges. Engem is idegesít, idegesít, eh, amit látunk itt az MCO eh, ban, hiszen azt hiszem, hogy nem adja meg azokat a lépéseket, amelyekre szükség van, nagy a hiátus, meg kell néznünk a flottákat, de azt hiszem, hogy minimálisan utalni kellene a származási szabályokra is, hiszen importálunk olyan halálományt is, amelyre nem vonatkoznak a jövedéki termékek, nem, nem vonatkoznak a mi szabályaink, Fontos lenne, hogy erre is utaljunk, tehát a, a származási származásra is odafigyeljünk, és ne engedjük a nem igazságos versenyt. Így elkerülhetjük azt is, hogy nem megfelelő munkakörülményeket kelljen elviselniük a munkavállalóknak, illetve oda kell figyelni a harmadik országbeli importra is. A Fekete-tenger, illetve a Földközi-tenger sajátosságaira, sajátos szükségleteire is oda kell figyelni, hiszen ezek különleges helyzetet mutatnak, oda kell figyelni e-, ezekre az intézkedések. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mário Pirillo, most pedig az zöld frakció nevében Bász Eichhaut, utána pedig Anna Rosbach az ECR frakció nevében. I'll be very brief. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövid leszek, tekintettel arra, hogy az előző témában már egy hosszasabb vitát folytattunk, tehát ez is egy fontos téma, hogyha a közös piac szervezésről van szó. Azt hiszem kulcsfontosságú látni, hogy a bizottsági javaslatban benne áll, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy támogassuk vele a közös alászati politika szélesebb körű célkitűzéseit. Ezt nagyon fontos látni, hiszen máskülönben közös piac szervezésről beszélünk, csak a halászok szempontjából beszélünk erről. Fontos tehát, hogy a szélesebb kontextust is lász, lássuk. Ilyen szempontból pedig nagyon fontos ez a jelentés. Azt hiszem, valamilyen módon, valamilyen mértékben azért bírálni kell a bizottsági javaslatot, ami a szervezési kompetenciákat, azok kérdését illeti, a parlament ezt meg is teszi a jelentésében, mi ezt nagy mértékben támogatjuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslatból hiányzik az, hogy világosan kimondja, hogy a jól teljesítő szegmenseket kell támogatni, miközben az úgynevezett rossz szereplőket meg kellene büntetni. És ennek a világos kimondása hiányzik a szövegből. Így például a az eladása a nem kívánatosan, nem kívánatos halmennyiségnek, a selejtnek a kereskedelmi célra történő felhasználása nem szolgálja céljainkat. Fontos tehát, hogy hogyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogyan közelítünk hozzá, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy próbál javítani a bizottsági javaslaton ezen a területen. Aztán, a fogy- ami a fogyasztók tájékoztatását illeti, a bizottsági javaslat a FAO halászati területeket veszi alapul, de hogyha megnézzük ezeket a, ezeknek a halászati területeknek a mértékét, akkor hogy ez mekkora terület, akkor nyilvánvaló, hogy a fogyasztók számára ez nem szolgál túl nagy, túl sok információval. Tehát pontosabb földrajzi meghatározásokra lenne szükség, mi ezt javasoltuk többek között. És egy végső kérdés, vagy egy utolsó kérdés a jelentéstevőhöz. A 11-es módosítóban miért törli annak lehetőségét, hogy akár jótékony célra felhasználhassák a nem eladható halmennyiséget. Kér, kér, azt szeretném tudni, tehát, hogy ezt miért törölte. Köszönöm. Anna Rosbach. Most pedig Anna Rosbach az ECR nevében kapszolt. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is rövidre fogom a szót. Nagyon örülök annak, hogy itt a fenntarthatóság, az ökológia szavak elhangzottak, és egyáltalán a felelősségteljes akvakultúra is napirendre került jó lenne, hogyha az akvakultúra témájával többet foglalkoznánk, és a partmenti halászokra ez a téma nagyobb hatással lenne. Jó, hogy az előadó folyamatosan szem előtt tartja a fenntarthatóság kérdését, hiszen a nem fenntartható halászatot el kell kerülnünk. Ez az a pozitív megállapításom, ugyanakkor egy nagyon nagy de is szerepelne a hozzászólásomban, ugyanis a eh, kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezeket finanszírozni. Az akvakultúra termékek számomra ipari terméknek minősülnek, és úgy gondolom, hogy mindent a szabad piaci mechanizmusok hatásának kell alárendelni. Tehát abba kell hagynunk végre a szubvencionálást, és Fjellner kollégával is egyet tudok érteni ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a mi frakciónk ezt a jelentést még részleteiben meg fogja vizsgálni, és talán konszenzusos álláspontot is ki tudunk alakítani, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem fogjuk támogatni, hogy pénzügyi forrásokat folyt fordítsanak az akvakultúráknak a támogatására. Elnök, most megadom a bizottságnak a lehetőséget, hogy reagáljon a vitára, vitára. A DG Mare képviseletében érkezett ide valaki. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy egy-két elemet fölvessek, hiszen itt szintén tisztáznék egy-két kérdést, amit hallottunk. Ugye beszéltünk egy olyan elemről, amely részét képezi a reformnak, a, a halászati politika reformjának, és természetesen itt lépést tartunk az előző ö, irányvonalokkal, illetve figyelembe vesszük a finanszírozási kérdést, és erre is utaltak a hozzászólók. Tehát egy, egy alapelemnél járunk, és az akvakultúra, illetve a halászat esetében a közös piacszervezés esetében két pillérről van szó. Az egyrészt az ágazat megszervezését az akvakultúra és a halászat esetében, illetve a kereskedelmi tevékenység struktúrába fogalásáról van szó, tehát ez a két pillér van. Ami az ágazat szervezését illeti, a célkitűzés pontosan az, hogy lehetővé tegyük azt, hogy ez, a szerv, ez az ágazat a fenntartható halászat érdekében lépéseket tehessen, hiszen a helyszínen történő lépések fogják meghatározni a politikát, és ez, ezek a lépések azok, amelyek valóban megvalósítják a tanács, illetve a bizottság politikai irányvonalás, irányvonalát. Nézzük, mi a reform lényege, ez pedig az, hogy a termelők szervezését megreformáljuk, mint egy 40 éve a piaci intervenciókat irányítják, ezeket kezelik, és azt szeretnénk, hogy ezek a termelők aktívan részt vegyenek a fenntartható halászat kialakításának, és ennek érdekében a bizottság pénzügyi, illetve más eszközöket tesz lehetővé, tehát egy olyan eszköztárat, amelyet kihasználhatnak a termelők a cél megvalósítása értekében. Aztán egy másik gondolat, egy másik elem, amely innovációt mutat, ezen eszköztár segítségével egy új rendszer tudunk létrehozni, amely a termelőket fölruházza egy olyan kapacitással, amely révén a tevékenységeiket megtervezhetik, mind a halászat, mind pedig az akvakultúra területén, illetve a termelésüket is irányítani tudják. Hiszen nagyon fontos, hogy a halászok halászhassanak, és az akvakultúrában dolgozók tenyészhessék a halat, tehát olyan rendszerre van szükségre, szükség, amelyben tevékenykedni tudnak, és meg tudják szervezni a tevékenységeiket. Tehát a, ez, ezen először után szeretnék választ adni a felvetett kérdésekre, ami a kismértékű halászat, tehát a kisipari halászatot illeti. Nos, itt a közös piaci szervezésében szereplő lépések megfelelnek a kisipari halászat célkitűzéseinek, ezeket megpróbáljuk összefogni, és megpróbáljuk hatékonyá tenni a munkájukat, de ezen kívül a fogyasztók számára biztosított információkra is ö, odafigyelünk, gondolok itt a kifogás dátumára. És itt ö, egy kis zárójel keretében kitérnék erre a fogyasztói információra a halászat, illetve az akvakultúra területén, a célkitűzés elnök úr az az, hogy meg lehessen különböztetni a három nappal, illetve a három héttel ezelőtt kifogott halakat. Teljesen elfogadom az erre vonatkozó megjegyzéseket. Az, hogy csak egy pár nappal ezelőtt fogtak ki egy halat, az, az mutatja azt is, hogy az, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy kiváló minőségű halról van szó, hiszen lehet, hogy a szállítás során esetleg sérült, de ezen kívül fontos az is, hogy meg tudjuk különböztetni a három nappal, illetve három héttel ezelőtt kifogott halakat. Oda kell figyelni a kisipari, kisipari halászatra, és ezt meg kell tudni különböztetni az ipari mértékű halászati tevékenységtől. Ez azt is jelenti, hogy egyenlő lehetőséget kell biztosítani a szereplők számára, és itt gondolok az importált termékekre. Aztán az eszközök kérdése, hogy több pénzt kell-e önteni ebbe az ágazatba, avagy sem. Ami a közös piacszervezést illeti, két finanszírozási a tengelyről beszélünk, az egyik az intervenciók, és itt szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy egy kivezetést, egy phasing átot javasol a bizottság. Tehát egyrészt egy 40 éves gyakorlatra utalnék, másrészt pedig az állományra irányuló támogatásról van szó, hozzáadott értéket képviselve, és itt is piacorientált aspektusról beszélünk, maximálisan 45 millió euróról van szó 5 év alatt. Miért? Miért határoztuk meg ezt a mértéket? Történt egy, egy hatástanulmány, amely megvizsgálta, hogy ez milyen eredménye, milyen hatással lehet. Ami pedig Igen, a zónák kérdése, illetve a zónák megjelölése. Nos, a bizottság tisztában van azzal, hogy a fogyasztó nem kap kellő mértékű információt, például egy atlanti halat illetően, és a bizottság azt javasolja, hogy nem csak egy, egy zónáról, ugye a, a, a FAO-ban különböző zónákat említenek meg, a bizottság azt javasolja, hogy jelezni kellene a zónát, illetve az azon belüli eh, részeket, megosztottságot is. Tehát eh, jelezni kell azt, hogy, hogy Írország eh, tengereiben, az északi tengerben vagy Gaszkony térségében fogták ki azt az adott halat. Tehát nem csak a zónát, hanem a konkrét térséget is meg kellene jelölni, egy esetleg kódok segítségével. Ami pedig a növendékhalak kifogását illeti. Nos, amit a bizottság javasol, a termelők munkájának megszervezése kapcsán. Egyrészt ez az, amit a, már a kollégám is elmondott. Technikai intézkedéseket szeretnének foganatosítani, amelyek csökkentenék, illetve eltörölnék a növendékhalak kifogását, tehát ez az egyik dimenzió, ahogyan már elmondtam, és megpróbálok itt koherensen fogalmazni. E, enne, amíg, míg ez teljesen sikerül kiiktatni, ezt a tevékenységet, addig meg kell próbálni elérni azt, hogy következetes lépések szülessenek, és ezeket meg is tudjuk valósítani. Nincs semmi kételj tehát, tehát következetes formában próbálunk eljárni, és megpróbáljuk a növendék halak kifogását lassan kiiktatni. Ami pedig a jótékonysági kérdéseket illeti, nos valóban itt esetleg, itt esetleg tisztázásra van szükség, a jótékonysági tevékenységek területén nincs mindig teljes mértékű egyetértés a tagállamok között. Itt esetleg pontosítani kellene, hogy mit is jelent itt a, a kiosztás, az elosztás ami pedig a frissességre vonatkozó kérdéseket illeti, azt hiszem már erről részben szóltam. Úgy, igen, még van valami, ami a határon átnyúló tevékenységeket illeti. Nos, valóban a bizottság erre hangsúlyt szeretne fektetni, hiszen a határon átnyúló tevékenységek segítségével a különböző szereplőket egy asztalhoz lehet leültetni, és így megoldani a problémát. A múltban sokszor voltak ilyen irányú kérelmek, sokszor a közösségi struktúra ezt a határon átnyúló dinamizmust, lendületet nem tudta, nem tudta előtérbe helyezni, tehát itt most a bizottság ezt a formát szeretné előtérbe helyezni a termelői szervezetek esetében, illetve az ágazat szereplői esetében. Köszönöm. Bombon. Köszönöm szépen, Bombon úr. Szeretne az előadó még egyszer szót kérni. Parancsoljon Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért, a kedves kollégáknak. Ezeket mind-mind feljegyeztem, és figyelembe fogom venni. Az árnyék jelentéstevők találkozóján már elmondtam, hogy egészen a módosító benyújtásának határidejéig bárki hozzáfordulhat nyugodtan, akár négy szem közt is megbeszélhetjük a javaslatokat, mindig nyitott vagyok mindenféle megoldásra, de most megpróbálok röviden válaszolni a felvetett kérdésekre. Fjellner és Rosbach képviselők mindketten megemlítették, hogy a javaslat nak fontos figyelmet fordítania az állami támogatásokra és az így elpazarolt közpénzekre. Van egy aggály ezzel kapcsolatosan, Illetve hát van egy további vetülete is a dolognak, ugyanis a halászok jövedelmét növelni kellene. Hogyha megnézzük a jövedelmeket, akkor elmondhatjuk, hogyha megnövekedne a jövedelmük, akkor adott esetben ez jó kihatással lehetne a halállományra is. Sok-sok javaslat érkezett azzal kapcsolatosan, hogy hogyan érhetjük el a nagyobb hozamot és a halászok jövedelmének növekedését, de ennek különféle módozatai vannak. Nem azt mondjuk, hogy a közpénzek elpazarlása révén kell ezt elérni, a hozzáadott érték jobb elosztására van szüksége amely hozzáadott érték a termelési láncolat során megtermelődik. Jelenleg ez a hozzáadott érték nem oszlik meg jól, és jelenleg a köztes szereplők, a közvetítők kapják meg a nyereség nagy részét, és nagyon kevés pénzt kapnak csak a munkájukért és a termelésért, a megtermelt termékekért a halászok. Hogyha ezt az egyensúlyt valamilyen módon átalakítanánk, ezáltal már el is érnénk a kívánt eredményt, anélkül, hogy közpénzeket pazarolnánk. Remélem, hogy szem előtt tartják a kollégák a dolognak ezt a vetületét is. Vannak környezeti kérdések is, és vannak más egyéb tényezők is, amelyeket nem lehet ellensúlyozni a megfelelő jövedelemmel, éppen ezért van szükség a támogatásokra. Hogyha például pozitív környezeti hatásokat akarunk elérni, akkor támogatásokra is szükség van. Ezt is fontos látni. Amit mi megpróbálunk elérni, az nagyon nagyra törő cél, nagyon ambiciózus. Megpróbálunk egy megfelelő környezeti hatást elérni, és mindezt a lehető legkönnyebb módon. Az állami támogatás az egyik módja ennek, de vannak más módok is erre. Lehet, hogy nem akarunk külön alapokat felhasználni erre, de a közös politikának azért valamilyen módon lehetőséget kell teremtenie a finanszírozásra, hogyha ezeket a célokat el akarjuk érni. Egy minimális költség visszatérítésre beszélhetünk, visszatérítésről beszélhetünk például, ami a nem kívánatosan kifogott halmennyiség partra vitelét illeti, valamint annak tárolását. Valamilyen megoldást találni kell a selejt hal hasznosítására. Megoldást kell találni arra, hogy mi történjen vele. Mechanizmusokat kell teremtenünk, amelyekkel elérhetjük a céljainkat. <clears throat> Mert hát leírjuk ezeket a célokat, lefektetjük különböző dokumentumokban, de hát ez nem fogja önmagát megvalósítani. Valamilyen megoldásokat, gyakorlati megoldásokat találnunk kell. És nem értem, nem látom az értelmét annak, hogy a jótékony újraelosztás, jótékony célú újraelosztást miért kellene megszüntetnünk. Fontos működőképes opciókat találnunk, Mi lehetőséget biztosítanánk arra, hogy jótékony célra használják fel a nem kívánatos halmennyiséget. És valamilyen módot azért teremteni kell arra is, hogy az erre nem alkalmas halmennyiséget, tehát a jótékony célra nem fordítható, nem kívánatos halmennyiséggel is történjen valami. Ezzel is kezdeni kell valamit. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a beavatkozásnak irányul, célirányosnak kell lennie, ugyanis, hogyha jól sikerül eljárnunk itt, akkor sok-sok más folyamánya is lesz a sikernek ezen a területen. Az, az embereket nem jutalmazzák meg jelen pillanatban megfelelően azokért a, az eredményeket, amelyeket más területen érnek el. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát. Április 25-én, 25-án szavazunk az Envi Bizottságban, és március 9 kell. 12 óra módosítók benyújtásának határideje. Az illetékes szakbizottságban, a halászati bizottságban május 30-án szavaznak, és utána július második és ötödike közötti plenáris ülésen szavazzunk majd a jelentésről. Ez egy fontos téma. Azok, akik a saját választókörzetükben halászokat, kishalászati üzemeket képviselnek, azok tudják, hogy ezek nem csak élelmiszer előállító üzemek, hanem hozzátartoznak a kultúrtájhoz, a helyi sajátságokhoz is, és fontos, hogy ezzel a szektorral kapcsolatban egy megfelelő fog a fogadjunk el, amelyet a halászati jogszabály csomag fog tartalmazni, és itt fel kell vállalnunk megfelelően a felelősségünket, hogy ez a politika sikeres lesz, mert hogy ez egy gyakorlati politika. Akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, a hetes napi rendi pontra, amely a 1185 per 2003 tanácsi rendeletnek a módosítása, cápa uszonyok, hajók fedélzetén történő leválasztása tárgyában Andrea Canoni kolléga jelentéstevő megkapja a szót. 30 percünk van erre a teljes vitára. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai halászat számtalan problémájáról es, esett most már szó, és itt most egy konkrét halfajat, a cápákat illető problémáról kell, hogy szót ejtsünk. Van egy rendelet, ami tiltja, hogy hajók fedélzetén a cápáknak az uszonyát eltávolítsák, és utána a tetemet visszadobják a tengerbe. A rendelet ugyanakkor előirányozza, hogy legyenek különleges mentességek ez alól, ami lehetővé teszi, hogy a cápa uszonyokat exportálja Európa. Ezek a mentességek, különleges engedélyek, ezek kivételes esetet kell, hogy képezzenek, ugyanakkor mára már szabályá válnak, különösen két tagállamban, Spanyolországban és Portugáliában, és hát Ciprust is meg kell említeni, amely egyedi alapon mentességet biztosít ez alól a tilalom alól. Ezek a kivételek nehezítik a tilalom betartásának ellenőrzését, mert hogy a cápa uszonynak eh, maximum 5%-os eh, súlybeli eltérést engedélyeznek a hal tetem teljes tömegéhez képest. Itt ez rendkívül nehezen ellenőrizhető eh, előírásról van szó, nehéz nyomon követni, hogy hogyan emeli ki a vízből a halat, hogy kizsigeredik e vagy sem, és így aztán nyilvánvalóan különböző lesz a haltetennek, a hal fejének, illetőleg az uszonyának a súlya is. A tudományos világ is foglalkozott ezzel az egész kérdéssel, és ott az a konszenzus alakult ki, hogy az lenne az értelmes és szükséges, hogyha bevezetnék azt a kötelezettséget, hogy természetesen a hal testen található uszonnyal helyeznék partra a halakat. A bizottság 2009-ben egy közös akciótervet dolgozott ki, a cápa úszony eltávolításnak a leküzdésére, ezzel kapcsolatban javaslattal élt, és ez a javaslat ezeknek az engedményeknek, mentességeknek a megszüntetését irányozza elő. A halászoknak ugyanakkor lehetőségük van arra, hogy részben eltávolítsák a cápáról az úszonyt, tehát letörjék a hal törzséről, és így, meg, és így könnyebbé váljon az átmeneti raktározása a halnak. A cápa esetében annak biológiai sajátságai miatt nagyon nehéz rendszeres halászatot folytatni, mert hogy a cápáknak a reprodukciós képessége az alacsony, és csak hosszú idő után érik el a nemi érettséget, adott esetben 12-20 év alatt a cápák. Tehát itt különbséget kell tenni a között, amit Chris Davis mondott, és a cápák esetek között, mert itt a nemi érettség az később következik be. Tehát 15-18 hónapos kihordási idővel rendelkeznek a cápák, ez egy nagyon hosszú időszak. Hogyha megnézzük a cápákat, akkor azt láthatjuk különösen Spanyolországban, hogy a kifogott cápáknak majd 50 százaléka a kék cápák körébe tartozik. Európai szinten 68 százalékos a kék cápáknak a halászata. Ez ahhoz vezet, hogy a kék cápát mára már a kihalás fenyegeti az európai vizeken, és az állományok egyre inkább csökken. Nagyon sok ország így hát önmaga határozott arról, hogy a cápa uszonyokat, a cápa törzsétől nem elkülönítve engedi szállítani. Németország, az Egyesült Királyság tartozik ide, így járulnak hozzá ezek az országok ahhoz, hogy a cápa uszonyok a törzsről való eltávolítás nélkül legyenek a partra szállítva. Európa 2009-ben 100 ezer tonna cápát halászott és szállított kikötőbe a kínai hongkongi piacon. Ez a tevékenység sokkal lukratívabb, hiszen a cápa úszony étkezési célra, cápa úszony leves készítésére használják ezekben az országokban. Ez egy rendkívül drága ingyenség, és ez nyilván azt jelenti, hogy megvan itt a pénzügyi vonzerő is a halászat számára, hogy ezzel a termékkel foglalkozzon. Csak néhány módosító indítványal élnék az egyébként nagyon jó bizottságjavaslattal kapcsolatban, és szeretnék egy-két dolgot tisztázni, egyértelműsíteni. Tehát jó lenne, hogyha kivétel lehetősége nélküli tilalmat vezetnénk be, és jó lenne, hogyha ez hozzáfűznénk azt is, hogy a kivételnek a megszüntetése az Európai Unióba érkező exportra is vonatkozik, nem csak az európai lobogó alatt hajózó halászokra, hanem tehát például a Galiciában kirakodó japán halászhajókra is. Tehát itt, egy nagy, itt, itt van egyfajta rés a tudományos statisztikai adatokban is. Jó lenne, hogyha itt nem tömegekben készítenék a statisztikát, hanem darabszámban, és mindezt tennék halászati zónánként, így kaphatnánk értelmesen felhasználható adat mennyiséget, és így tudnánk a statisztika oldaláról is hozzájárulni a halálomány megtartásához, és e, ez aztán megkönnyíteni az ellenőrzést, illetőleg a szankcionálás is. Manapság gyakran azt láthatjuk, hogy előírásokat határozzunk meg, ugyanakkor a gyakorlatban azt látjuk, hogy ezeket nem alkalmazzák. Európában nincsen független szabály a tagállamokban erre, és erről számolt be egyébként Chris Davis is, 60 millióra tehető azoknak a halaknak a darabszáma, amely illegális halászat áldozatává válnak, de hát ez valószínűleg csak a jéghegynek a csúcsa, tehát meg kell néznünk, hogy általánosságban hogyan tudjuk ezt a problémát kezelni, hogyan tudjuk az ellenőrzést erősíteni, és a, hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne maradjanak megállapítás nélkül a jogsértések. Fontos ebből a szempontból, hogy az úszony ne legyen elválasztva a hal törzsétől, amikor partra szállítják, amikor a kikötőben kirakodják, és fontos, hogy ezzel kapcsolatban politikai konszenzus alakuljon ki, és a kivételek nélküli úszonyleválasztási tilalom itt a parlamentben támogatást nyerjen. 2010-ben itt a parlamentben írásos közleményt adtunk ki, amely a kivételek mentességek végleges törlését irányozza elő, tehát a fedélzeten való úszony eltávolítást végérvényesen megtiltja. Most egy további lépésre van szükség a cápa állomány védelme érdekében. És a következő lépés az lenne, hogyha a, ezeknek a halászati termékeknek a kivitelét is betiltanánk. Egyelőre még élnek cápák a vizeinkben, ennek a halálománynak a védelmében, tehát tennünk kell valamit. Elnök, köszönöm szépen, Cannoni kolléga. Most az lenne a javaslatom, hogy az árnyék előadók 2 perc 30 másodpercben szólnak hozzá, és minden más hozzászóló pedig egy percet kap, különben már nem leszünk képesek az időkeretet betartani. Jól lehet, van eh, a bizottság meghívottjának részvételével más fontos Eh, napirendi pont is. Hogyha nincs ellenvetés, akkor így járunk el. Daciana Octavia Sárbu kolléganő kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Részt vettem annak a nyilatkozatnak a megszövegezésében, amely 2010-ben született a témában, és eh, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság most előterjesztette ezt a javaslatot a cápauszonyokkal kapcsolatosan. Ez a javaslat megpróbálja tulajdonképpen befedni a hézagokat, kitölteni azokat, amelyek még mindig fennálltak a szabályozásban. Azt gondolom ez elengedhetetlen az ökoszisztémák és a biodiverzitás védelmében. A cápákat védelemben kell részesíteni az Európai Uniós jogszabályok révén. Ezek a jogszabályok nagyon erős védelmet tudnak bizony, biztosítani, és nagyon örülök ennek a jelentésnek, mert megerősíti az Európai Bizottság álláspontját is, és javasolnám, hogy ne támogassuk azokat a módosításokat, amelyek a javaslatot gyengítik. Úgy gondolom, a jogszabályokat szigorúbbá kell tenni. Csak is így érhetjük el azt, hogy a tengeri ökoszisztémák, a tengeri élővilágot megőrizhessük és csak így érhetjük el azt, hogy a halászat fenntartható legyen. A javaslatot támogatom tehát, és még egyszer elmondanám, hogy a nyilatkozatnak én is társszerzője voltam, amely nyilatkozat felhívta a problémát erre, a figyelmet erre a problémára. Sajnos maradtak még hézagok, Éppen ezért örülök, hogy ez a jelentés elkészült, és remélem, hogy a megválasztásig egy még erősebb javaslat születik. Zöld frakció nevében Belié kolléganő kap szót 2 perc 30 másodpercben. Köszönöm, megpróbálom a, betartani az időkeretet. és egy konkrét gondolathoz csatlakoznék. Egyébként köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. A... Örülök annak, hogy fölhívták a figyelmünket erre a gyakorlatra, amely eléggé döbbenetes, és természetesen va, a, a, vannak olyan cápák, amelyekre nem, figyelnek, nem figyelünk oda, illetve nem annyira élvezik a figyelmünket. És ez a gyakorlat működik Európában, illetve Kamerun és Elefántcsontpart térségében. Ez döbbenetes Anélk, an, annak ellenére, hogy betiltották ezt a gyakorlatot, döbbenetes az, hogy a derogáció ma még mindig azt jelenti, hogy az 15%-a az ázsiai exportnak olyan cápauszony, ami európai gyakorlatból származik, és azt hiszem, hogy itt igencsak elszégyelhetjük magunkat. Túlságosan sok cápát fogtak ki az elmúlt esztendőkben, és ahogyan mások is mondták, véget kell venni ennek a gyakorlatnak. Az Európai Parlament 2010-ben egy írásos nyilatkozatot adott ki, és az Európai Zöldek nevében szeretném elmondani, hogy teljes mértékekben támogatjuk a jelentésben szereplő javaslatokat, és szeretnénk fölkérni a Halászati Bizottságot, illetve az Európai Európai Bizottságot arra, hogy erősítse meg ennek a gyakorlatnak a teljes betiltását azért, hogy szigorúbb legyen a megvalósítás, és ellenőrizzük ennek a gyakorlatnak a befejezését a gyakorlatban. Fontos, hogy valóban lezárjuk ezt a gyakorlatot, és ennek a mészárdásnak véget vessünk. Ahogyan mondtam, ez legalább annyira döbbenetes, vagy döbbenetes kell, hogy legyen, mint a Kamerun térségében az elefántokkal végzett gyakorlat. Köszönöm. Kellenen, das Wort. Martin Kellenen 2 perc 30 másodpercben szólhat hozzá. Uh, thank you, Matthias. Köszönöm szépen. Még egyszer elnézést kérek, Julie Garling nem tud itt lenni, az ő nevében fogok beszélni. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek a javaslatait. Nagyon érdekes volt elolvasni a jelentést, nagyon jó a szöveg. A jelentéstevő teljes mértékben támogatja a bizottság azon javaslatát, hogy szigorítsa a szabályokat a cápauszonyokra vonatkozóan, azáltal, hogy a külön engedélyeket visszavonják, Ahogyan többen is elmondták, ez egy kegyetlen gyakorlat, amely aláássa a halászati ágazat és a tengeri ökoszisztémák stabilitását. Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy a saját hazám már betiltotta ezt a gyakorlatot. Természetesen az új szabályok nem fogják teljesen megszüntetni ezt a gyakorlatot, ahogyan a az 5-ös, a 6-os és a 10-es módosítóban a jelentéstevő ezt világosá is tette, de minden esetre a szabályok világosabbak lesznek, következetesebbek, és egyszerű lesz őket betartani. A harmadik országbeli gyakorlat az USA-ban, például Ausztráliában és Tajvánban azt mutatja, hogy a tilalom valószínűleg nem fogja versenyhátrányba hozni az EU-s flottákat. A cápa uszonyok aránya szemben a törzsel 5 százalékos aránynak való megfelelése nehezen mérhető, ezért nehéz az arányra vonatkozó szabályokat betartatni, és más nagy exportőrök esetében szigorúbbak ezek a szabályok. Talán hatástanulmányokat lehetne végezni, és az 5% felé történő elmozdulás talán észszerű volna. A frakcióm úgy gondolja, hogy adott esetben nagyon nagy terheket róhat az ágazati szereplőkre a végrehajtás, Emellett fontos látni azt is, hogy sok, ö, sok terméket befagyasztanak még a tengeren a kifogás után. Ismét csak ö, hatástanulmányokat kellene készíteni. Köszönöm szépen, Matthias. Martin Kellenen, jetzt... Köszönöm szépen, Kellenen kolléga. Most még két hozzászólónk van, aki egy percben szólhat hozzá. Egy perc, 30 másodpercben Chris, Chris Davis és Karl Schlüter. And I supported measures to try and Köszönöm, én is próbálom támogatni ennek a gyakorlatnak a végetvetését, és azt hiszem, hogy most már kezdünk közelebb jutni az akkori javaslatainkhoz. Támogatom uh, Zéroni kollégám javaslatát, és ami pedig a jelenlegi helyzetet illeti, ki lehet tehát először is a magát az úszonyt is, és a testet is hajóra lehet vetni, illetve kikötőbe lehet tenni, azonban lehet ezt különböző, tehát e- egymástól szétválasztva is megtenni. A bizottságnak figyelembe kell vennie, hogy mennyi cápát fognak ki, és a különböző cápa fajokra oda kell figyelni, hiszen vannak olyan fajok, például a kék cápa, amelyek veszélybe keres, kerültek. Vannak, azok, vannak önök, akik ezt megkérdőrezik, vannak az, akik azt mondják, hogy erre nincsen bizonyíték, de természetesen nagyon nehéz a bizonyítékokat meg, megadni, és azt mondják, hogy ezek a fajok nincsenek veszélyben. Nos, enge, én, én sem vagyok biztos ebben, nézzük, hogy mi történik, mit is kérünk itt. Elég nehéz egy uszonyt leválasztani a törzsről, akkor, amikor már az mély fagyasztáson esett keresztül. Tehát a, azt, a, azt is meg lehet tenni, hogy a, a ne vágják le az uszonyt, hanem csak vágjanak bele és hajtsák rá a törzsre. Igazából ezt kérjük, ezt pedig meg lehet tenni. Köszönöm szépen, Kár Schlüter másfél percbe. Köszönöm szépen a jelentéstevő javaslatait, és a definíciót is, hogy mi az EU-s zászló egészen pontosan, illetve mely hajók hajóznak EU-s zászló alatt. Úgy gondolom, viszonylag egyszerű lenne megtenni ezt, amit Chris Davis javasol, és úgy gondolom, hogy igen nagy problémákat vet fel legyilkolni egy olyan fajt, amely nagyon lassan válik ivaréretté, kicsi a populáció, és csak egy nagyon kis ányadát használjuk fel a teljes testtömegének gyakorlatilag. Tehát egy nagyon problematikus kérdésről van szó. A kérdésem a bizottsághoz a következő, hogyha valóban megtesszük azt, ami a javaslat, hogy bevágjuk a illetve levágjuk a részben az uszonyt, és utána ráhajtjuk a törzsre, Talált-e a bizottság bármilyen kibúvót, amelyet kínál a szöveg megfogalmazása? És hogyan lehet ezt kiavítani, ha van ilyen? Köszönöm. Köszönöm, Kár Schlüter. Megadom a bizottságnak három percben a szót, hogy a konkrét kérdésekre válaszoljon. Krisztos Teofilú érkezett hozzánk a tengerészeti főigazgatóságtól. Chairman, uh, given that I... Köszönöm szépen, mivel csak három perccel rendelkezésemre megpróbálom rövidre fogni a mondandómat, amely elég bőséges volt, de szerencsére a képviselők hozzászólásaikban már elég nagy mértékben lefették ezeket. Először is egy nagyon alapvető különbségtételre van szükség, egyrészt az uszonyeltávolítás, illetve a feldolgozás között. És mi, mi a mostani helyzet, hova szeretnénk eljutni? Az uszonyeltávolítás definíciója a következő, eltávolítjuk az uszonyt, és a törzset pedig selejtnek tekintjük. Hogyha a, a törzset megtartjuk, akkor ez már feldolgozás. Tehát akkor feldolgozásról van szó, hogyha a törzstől megszabadulunk, akkor pedig csak uszonyeltávolításról van szó. A jelenlegi rendelet, lehetővé teszi azt, hogy egy hajó olyan engedélyt adjon, adjon ki, hogy eltávolíthatják az uszonyt, de megtart, meg kell tartaniuk a törzset, és hangsúlyoznom kell, hogy az uszony eltávolítás tehát azon definíció alapján, mi szerint kimondjuk, hogy a törzset selejtnek tekintik, tehát visszatobják a tengerbe, ezt már be van tiltva. A probléma az, hogy nehéz ezt a gyakorlatban követni, és pontosan ezért szeretnénk megváltoztatni a rendeletet, ellenőrizni szeretnénk ezt a tevékenységet, és az uszony eltávolítás tevékenységét mindenképpen be akarjuk fejezni. Ami pedig az utolsó kérdést illeti, hogy a bizottsági jogászot látnak-e kiskaput ebben a jelenlegi rendelkezésben. Én nem vagyok jogász, biológus vagyok, de nem látok semmilyen kiskaput, hézagot. Természetesen nagyon sok jogász kollégámmal fölvettem a kapcsolatot. Senki nem hívta fel a figyelmemet ilyen joghézagra. Azt gondolom, hogyha a törzsön rajta van az uszony, amikor a cápa a kikötőbe kerül, és ezt látja az ellenőr, akkor ez elég egyértelmű, itt nincsen semmilyen kiskapu, nem lehet se lejtnek tekinteni, sem az uszony, sem pedig a törzset. Még talán van időm arra, hogy nagyon gyorsan kitérjek a többi megjegyzésre is. Amit, amit most javaslunk, abban nincsenek kivételek. Tehát a jelenlegi bizottsági javaslatban nincsenek kivételek, minden cápát úgy kell kifogni és partra tenni, hogy még rajta van az uszony, a uszony felvágását csak azért tesszük lehetővé, hogy a különböző problémákat meg lehessen oldani. Gondolok itt a tárolásra, a biztonságra, a minőségre. Ez egy technikai megoldás, és vannak még más megoldások az eszköztárunkban, amelyek az aggályoknak eleget tudnak tenni, illetve azokat ki tudják iktatni, gondolok itt Spanyolországra és Portugáliára, akik eh, erre, idő, eh, erre irányuló megjegyzéseket tettek a tanácsban. Kifutottam az időből, köszönöm. Még van egy napi rendi pontunk, ezért elnézést kérek, hogy annyira sürgettem önöket, ez is rendkívül fontos. Az idő rövidségére való tekintettel köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszol a kérdésekre. Szeretne még az előadó Zanoni úr szólni a vitazárásaképpen? Három percben? Igen, köszönöm. Valamennyi kérdést tisztáztuk. Úgy gondolom, hogy nagy kétségeink már nincsenek. Már csak abban reménykedhetünk, hogy elfogadjuk a jelentést majd. Elnök, köszönöm szépen. Zanoni úr, március 7-e 12 óra módosító benyújtásának határideje. Április 25-26-án szavazunk itt az Envi szakbizottságban, a illetékes halászati szakbizottságban május 30-án szavaznak a jelentésről, és a júliusi plenáris ülésen pedig napirendre fog kerülni ez a jelentés. Köszönöm a rövid, de velős hozzászólásokat. Ez egy fontos téma, amit írásban nyilatkozatokkal is alátámasztottunk, és mi itt a parlamentben is szeretnénk, hogyha nem szűnne meg ez a halfa, és a szabályokat értelmesen alkalmaznák. Átérjük a következő napi rendi pontunkra, amely a nyolcas napi rendi pont, melynek tárgya a kiotói jegyzőkönyv megvalósítása terén elért eredmények. A koordinátorok októberben úgy dönt, meghívták, hogy a bizottság képviselőit hívjuk meg a témában, hogy ezt mi cseréljünk vele, illetőleg első kézből halljuk, hogy a kiotói célokat mennyiben tartjuk, betartják be, és hogy milyen teendőnk van még a bizottság nevében. Natali Kriszti kap szót. Meg is adnám neki a szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. köszönettel tartozom önöknek, illetve a szakbizottságnak, hogy meghívták a bizottságot, hogy a jelentésünkről beszámoljunk a kiotói célkitűzések témájában. Ahogyan önök is tudják, az Európai Unió és a tagállamok közösen felelősek a mennyiségi kibocsátás csökkentésért és 98-as New Yorki protokoll aláírásakor az Európai Unió kimondta, hogy teljesíteni fogja a jegyzőkönyv követelményeit. Nézzük, ami a követelményeket illeti, alapos nyomonkövetésre van szükség az üvegházhatású gázok kibocsátás illetően, és itt lépéseket foganatosítottak a tagállamok, ezeket rendszeresen és időben elemezzük, ezért az, ele, az Európai Bizottság a koordináció, illetve az együttműködés területén nagyon nagy mértékben fölvállalja a feladatait. Minden évben a kiotói jegyzőkönyv megvalósítása óta a bizottság éves jelentést készít arra vonatkozóan, hogy milyen eredmények születtek, és itt különböző munkaanyagokra gondolok, amelyek, amelyek részletesen elemzik a jelenlegi helyzetet. Nos, először is az európai kötelezettségvállalásokról szólnék. Az UNFCC keretében az EU-15-ök elkötelezték magukat, hogy 8%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását az alapévvel, alapévhez viszonyítva, illetve egyéni célokat határoznak meg, 6-8 százalékos csökkentés Ciprus és Málta nem rendelkezik ilyen követelménnyel. A második Európai Uniós kötelezettségvállalás az az, hogy, és ezt nemzeti szinten határoztuk meg, ez pedig az, hogy az 20%-kal csökkentjük 2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását, összevetve a 90-es mértékkel. Eddig az üvegházhatású gázok kibocsátásánál a következőt látjuk. A 27-ek Európájában egy 15,5%-os csökkenés történt 1990 és 2010 között, illetve 10,5% az EU 10-ekre vonatkozóan 2010-ig az alapévhez képest. Hogyha elemezzük a helyzetet ágazatonként, az üvegházhatású gázok kibocsátását illetően, akkor azt látjuk, hogy a, az energiaellátás 31,6%-ot tesz ki, az energiafelhasználás 28,2%-ot, a szállítás 19,7%-ot, az ipari felhasználás 7,3%-ot, a mezőgazdaság 9,3%-ot, a hulladék körülbelül 3% között körül van, és az oldószerek kb. 0,2% körül vannak. Itt láthatják a jelentésünkben a táblázatot, a grafikont, amely önmagától értetődő. Folyamatosan növekedne az üvegházhatású gázok kibocsátása, de az Európa 15-ök gyakorlata már a megfelelő irányba mutat, illetve ahogyan az, elő, az éves jelentésünkben erről beszámoltunk, növekedett, növekedett a kibocsátás 2010-re, 2010-ig. Ismét vissza szeretnénk térni a csökkentéshez, hiszen más kiegészítő eszközök nélkül ez nem működne. A múlt év októberében a bizottság elfogadta éves jelentését, és a legfontosabb üzenetek ebből a következőek. Először is az Európai Unió a megfelelő irányban halad, az üvegházhatású gázok kibocsátásának célját illetően, annak ellenére, hogy 2010-ben egy 2,4%-os emelkedést láttunk. Ezután egy 7%-os csökkentést láttunk 2009-ben, amely nagy mértékben a gazdasági recessziónak, illetve a megújuló energiaforrások használatának köszönhető. A gazdasági tevékenység eredményeképpen növek, növekszik a az üvegházhatású gázok kibocsátását ezt megpróbáljuk szétválasztani a növekedéstől. Mintegy 15,5%-kal csökkent a kibocsátás 2009 és 10 között, míg a gazdaság mintegy 4%-os növekedés mutatott. Azt látjuk, azt látjuk, hogy más területen még túl meg is haladjuk az eredeti célkitűzéseket, politikai intézkedéseket hoztunk annak, ellené, annak érdekében, hogy egy 10,5%-os csökkentés történjen a referenciáivhez képest, és meg, megosztjuk a kibocsátási krediteket, illetve megpróbáljuk a csökkentést más eszközökkel is megvalósítani. 2004-et követően tíz további tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz, és ők is követik a jegyzőkönyv előírásait. Tehát gyakorlatban a jelentés bízik abban, hogy az Európai Unió meg tud felelni a mínusz 8%-os jegyzőkönyvi célkitűzésnek, még a tavalyi éves növekedéssel együtt is, hiszen, ahogy mondtam, még mindig 10,7%-kal elmaradunk a referenciaévhez képest, ez pedig azt jelenti, hogy a kibocsátás valószínűleg 10,5%-kal alatta marad a referenciaévnek a kiotói kötelezettségvállalási időszak 5 éve alatt, 2008-tól 2012-ig a előrejelzések azt mutatják, hogy mintegy 13,4% lehet az össze, összességében a csökkenés, akkor, hogyha a kormányok követik az intézkedéseket. Ami pedig a tehermegosztást illeti, azt mondhatjuk, hogy az EU 15-ök megfelelő irányba haladnak, és csak három tagállat tagállam, Ausztria, Olaszország és Luxemburg az, a, amelyek esetleg küzdködnek a célok elérését illetően, de ez az EU 15-ök kapacitását nem, as, nem ássa alá, tehát ők teljesíteni tudják a célek, célokat. Hat tagállam, Finnország, Franciaország, Görögország, Svédország, az Egyesült Királyság, azok, akik a GAT redukciós célkitűzéseknek meg tudnak felelni, ami pedig a rugalmassági mechanizmus alkalmazását illeti, az Európai Unió az ETC-t lehetővé teszi Olaszország, Luxemburg, esetleg nehézségekbe ütközhet ezen a területen, de az EU 15-ök kapacitását, céloknak való megfelelési kapacitását ez nem érinti. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 12 tagállam nagy többségében, tehát az új tagállamoknál növekszik a kibocsátás 2008 és 2009 között, de a jelenlegi eszközökkel nem, nem tudják megvalósítani a célkitűzéseket. Szlovénia a, a rugalmas mechanizmus alkalmazásával el tudja érni a célját, és ahogy mondtuk, Málta és Ciprus pedig nem, nem nincsen, nincsenek kötelezettségvállalásai. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt nemzeti szinten is 2020-ig, és így a kiotói jegyzőkönyvet meghaladó lépéseket irányozott elő. Ezek a belső kötelezettségvállalások, a GHT e, e, emissziót mintegy 20%-kal csökkenteni kívánják az 1990-es adathoz képest 2020-ra. Ez benne van a, az okos, fenntartható növekedési programban. A bizottság kibocsátás csökkentési célkitűzése kiemelt célkitűzés, tehát az öt kiemelt célkitűzés egyike. Ezen célkitűzések összevetése 1990-nel, ez kb. 14%-os csökkenés jelent 2005 óta, és mínusz 21%-ot jelent az Európai Unió LTC eh, szektorában 2005-höz képest, illetve mínusz 10%-ot 2005-höz képest a nem LTC szektorokban, és mínusz 20-ról plusz 20 eh, százalékra történő növekedést látunk bizonyos államok esetében. Ami pedig a nemzeti kötelezettségvállalást illeti, a jelentés egy becslést is tartalmaz. Ahogyan elmondtuk, 11 tagállam meg fog felelni a célkitűzésnek, mert már rendelkeznek erre vonatkozó politikákkal, további 7 tagállam kiegészítő intézkedésekkel teljesíteni tudja a célkitűzést tehát az elvárásoknak megfelelően, és a maradék kilenc tagállamnak további politikai lépéseket kell foganatosítaniuk annak érdekében, hogy a célokat meg tudják valósítani. Tehát gyakorlatban, hogyha megnézzük a 2020-as célokat, akkor azt mondhatjuk, hogy további erőfeszítésekre van szükség, különösen a szállítás, az épít, építőipar, a mezőgazdaság és a hulladékkezelés területén, és az Európai Unió tagállamoknak meg kell valósítaniuk a foganatosított intézkedéseket, hogy a csökkentési célokat meg tudják valósítani, és csak ez irányozhatja elő a hosszabb távú mélyebb csökkentéseket. Összességében a jelentés üzenete az, hogy egy 2004 os növekedés a kibocsátások területén megmagyarázható azzal a gazdasági növekedéssel, illetve a szokásosnál hidegebb telekkel magyarázhatjuk ezt, hiszen ez a fűtésszámlákat megemelte, de a jelentés érdekes módon rámutat arra is, hogy a növekedő kibocsátás csökkentette a szénről a gázra való áttérés, illetve a megújuló er- energiaforrások nagyobb mértékű kihasználása, tehát a strukturális változások a gyakorlatban pozitív eredményekkel jártak. Még egy nagyon fontos megjegyzés, megjegyzést próbálunk kiemelni a jelentésben, ez pedig az, hogy szét kell választani a GDP kibocsátást ebben az időszakban, 2008-tól 2009-ig 7%-kal csökkent az, Európa, az európai országokban a kibocsátás, míg a, a GDP csökkenése nem, nem volt ennyire jelentős. Alacsony szénkibocsátású szénkibocsitás felé kell ö, lépnünk, ehhez technológiai innovációra van szükség, gazdasági növekedésre, munkahelyteremtésre, miközben csökkentjük tovább a kibocsátást, és csak így lehet eleget tenni a 2020-as célkitűzéseknek és energia céloknak. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen Krisztis asszonya kimerítő bemutatását a tényállásnak és a kiotói célok elérésére irányuló erő feszítéseinknek. Kollégák jelentkeztek hozzászólásra, Martin Kellenen, majd Yves Kusé. Martin Kellenen parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne a bizottsági jelentése kapcsolatosan. Támogatjuk a jelentést összességében, ugyanakkor azt gondolom, hogy sokkal inkább a realisztikus hozzáállás lenne fontos ahhoz, hogy valóban elérjük a 2020-as célkitűzéseinket a retorikai brillírozás helyett. Sajnos a gyakorlatban előfordulhat, hogy nem tudjuk elérni a célokat, a vállalásainkat. A jelentés megmutatja, világosá teszi, hogy néhány tagállam már most nehézségekbe ütközik a az előrelépések fenntartásában, a célok felé haladva, a gazdasági válság mindenképpen gyengítette a politikai érzékenységet sok-sok tagállamban a téma iránt. A válság közepette azt gondolom nem tudjuk elfogadni azt, hogy a vállalásainkat tovább csökkentsük az EU ipari ágazatok kárára. Más-más iparosodott tagállamoknak is vállalásokat kell tenniük, az EU-n kívüli államokra gondolok, Gondolok itt a feltörekvő országokra is többek között, mint a fejlődő országokra. Hatékonyabb, fenntarthatóbb módon kell felhasználnunk a természeti erőforrásainkat, és a gazdasági versenyképesség az Európai Unióban növelhető lenne azáltal, hogy az energiahatékonyságot növeljük az iparágakban, Ugyanakkor azonban a nemzeti szinten is lehetővé kell tenni, hogy a helyi körülményekhez hozzáigazítsák a célkitűzéseket. Egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak. Ezek már egy ideje foglalkoztatnak engem ezek a gondolatok. Van-e a becs- becslése a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy történt-e gyakorlati csökkenés azokban az emissziókban, azokban a kibocsátásokban, amelyekért az EU felel szemben azokkal, amelyeket közvetlenül kibocsátunk. És a gyakorlatban mennyiben helyeztük át, helyeztük ki a széndiokszid kibocsátásainkat a világ más részére azáltal, hogy a termelésünket is kihelyeztük. Köszönöm szépen. Kusi. Köszönöm, most pedig Yves Kusi. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Az előző kolléga kérdéséhez kapcsolódva három kérdést intéznék a bizottsághoz. Az első, a bizottság jelentésében csökkenésről számol be, és ehhez kapcsolódik a kérdésem, mennyiben köszönhető ez a delokalizációnak, tehát az Európából kívülre történő áthelyezésnek, illetve az iparosodással ellentétes folyamatoknak Európában, hiszen ez természetesen csökkenti a kibocsátást, azonban negatív következményekkel járhat például a foglalkoztatást illetően, illetve e, ezen két aspektus hogyan érvényesül 1990 óta ezzel kapcsolatban fölmerül a kérdés, hogy nem kellene európai kibocsátásnak számítani a szürke energiát, a szürke energia kibocsátását, amely benne van azon termékekbe, amelyeket az Európai Unión kívüli országokból importálunk. Hiszen Ugye ide tartozik a, az európai kibocsátás, a szállítás, a, az építkezés és így tovább, de van egy olyan fogyasztás is, amelyet az Európából kívülről behozott termékekkel, termékek esetében kell, hogy érvény, érvényre jutassunk. Aztán ott van az ETS, az ETS, amely egy kiotói mechanizmus, a rugalmassági mechanizmus, fölmerül a kérdés, hogy nincsenek-e itt eltérések, nincsenek korrupció, például a üvegházhatású gázok kibocsátását illetően, a mérést illetően. És még egy utolsó megjegyzés, úgy tűnik, hogy a tudósok, arra próbálják fölhívni a figyelmet, hogy a mintegy 20 évvel ezelőtti első jelentéshez képest, itt az, illetve az utóbbi 5 évvel ezelőtti jelentéshez képest, és ugye lesz majd 2014-ben is egy jelentés, nem lineáris az üvegházhatású gázok hatása, hiszen ez egy pozitív E, eredménnyel is járhat, gondolok itt a metán kibocsátásra, amely esetleg e, meghaladja a küszöbértéket. Tehát a kérdésem, hogy e, figyelembe veszi ki a jelentésben a tudományos vívmányokat, hiszen hogyha lineáros, lineáris, lineárisan közelítjük meg ezt a kérdést, akkor lehet, hogy a például a jég, jégsapka olvadásának a, a hatásait nem vesszük figyelembe. Köszönöm szépen, Kosé kolléga. Szeretnék még egyszer visszatérni arra a két hozzászólásra, vagy azokban megfogalmazott kérdésekre. A klíma jogszabálycsomag keretében a kibocsátás áthelyeződéssel gyakran foglalkoztunk, hogy most itt 30-40 százalékos legyen a cél. Itt ugye az akarat nagyon nagy, de amikor konkrét intézkedésekre kell sor kerüljön, akkor úgy tűnik, hogy az akarat eh, a kollégákból eltűnik, mert hogy az a félelem, hogy ez a kibocsátás áthelyeződéshez, tehát az iparág elvándorlásához vezet. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e bizonyító erejű elemzés, anyag, szakért, szakvélemény, hogy milyen következményekkel járt az európai iparra a gazdasági pénzügyi válság, és hogy van egy olyan ter, trend, hogy a nemzetközi vállalatok nem fektetnek már be Európában, hanem máshová vándorolnak. Hogyha van ezzel kapcsolatban bizonyító erejű statisztika, akkor vissza kell térnünk erre a kérdésre, hiszen itt a klímavédelmi politika keretében is foglalkozni kell azzal, hogy mit jelent a fejlesztés, mit jelent a munka, és mit jelent a gazdasági növekedés, hiszen a klímavédelem szempontjából indiferens, hogy a világ mely részén kerül sor a károsanyag kibocsátásra, tehát jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban konkrét választ kaphatnánk, ha van ezzel kapcsolatban statisztika, és meg is adnám Kriszti asszonynak, a bizottság képviselőjének ezzel kapcsolatban a szót. Thanks a lot. Uh, nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy a feltett kérdések némely két csokorba lehet gyűjteni, csoportosítani lehet. Tudom, hogy sokat foglalkoznak a jelentéstételi tevékenység hatájával, összefüggésben az ágazati dinamikával. Minél inkább csökkentenünk kell a célkitűzéseket, annál inkább veszíthetünk, ami a versenyképességünket illeti, az üzleti versenyképességünket többek között. Emellett pedig időzejelben valamilyen módon EU-s szinten a az EU-s szintű könnyítések érdekében a delokalizáció eszközéhez fordulhatnak a különböző vállalatok, és ezzel gyakorlatilag eljutottunk ahhoz a témához, ami ma itt a terítéken van, az EU-s szintű emisszió csökkenések gyakorlatilag hátulütője az, hogy vannak ennek bizonyos mellékhatásai is. A tagállamok adatokat gyűjtenek, elemzik őket, és politikai, valamint statisztikai kontextusba helyezik ezeket. A statisztikai perspektíva azokkal a számokkal függ össze, amelyeket én elmondtam önöknek. A politikai kontextust talán az adhatja, az a megközelítés adhatja, amelyet a bizottság múlt év márciusában tanúsított, amikor elfogadta a 2050-ig tartó menetrendjét, vagy úti tervét, amelyből világosá válik, hogyha egy globális megközelítést alkalmazunk, egy fragmentált megközelítés helyett, akkor 2050-ig sikerül egy megfelelő csökkentést elérnünk. A fragmentált megközelítés pedig 14%-os csökkentésre korlátozódik. Ugyanakkor statisztikai szinten a jelentésünk elmondja, hogy mi történik az Európai Unióban a jelen pillanatban, a jelen helyzetben, és talán nem veszi teljes mértékben figyelembe azt a dinamikát, amely az üzleti vállalati döntésekből származik, amelyek arra vonatkoznak, hogy a különböző vállalatok kihelyezik tevékenységüket az Európai Unión kívülre. De a legfőbb kihatás, a legfőbb, és a legfőbb kihatás ennek a gyakorlatnak nyilvánvalóan az emisszió csökkenésre van. A politikai szereplők felelőssége világosá tenni, hogy a globális célkitűzések elérésének nem csak egyetlen egy módozata van, de fontos globális szintéren megfontolásokat folytatni, és egy globális megközelítést érvényesíteni. Ennyit tudok ennek kapcsán elmondani. A második dolog, a termelés helyszínére vonatkozik, ez összefügg az előzőekkel. Igen, egy termelés alapú megközelítést tanúsítunk mi jelen pillanatban, Gondolkodunk a fogyasztó alapú megközelítés, fogyasztás alapú megközelítésen, de sokkal nehezebb ez a megközelítés, ennek a megvalósítása, alkalmazása. Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy ez milyen egyéb kérdésekkel függ össze, amelyet egy ilyen fogyasztos, fogyasztás alapú megközelítés maga után vonna. Tudom, hogy jelenleg nagy tudományos központok foglalkoznak ugyanezzel a kérdéskörrel, próbálnak megoldásokat találni, próbálnak egy olyan megközelítést kidolgozni, amely az ellátás láncolatára épül, és ezáltal a fogyasztás felé elmozdulni. Ugyanakkor még egyszer elmondanám, ez egy nagyon trükkös feladat. Az Európai Bizottság már megfontolta ezt a kérdést, de egyelőre még nem tud konkrét válaszokkal szolgálni. De igen, foglalkozunk a kérdéssel. Említették az elkövetkezendő jelenté, 2014-es jelentést is. Igen, az Európai Bizottság egy alapvető megközelítést alkalmaz ebben a jelentésében, és általában véve is. Ez egy tudományos alapú megközelítés. Ez egy olyan koncepció, amely nemzetközi szintéren és EU-s szinten is testet ölt, tehát a tudományos megfontolásokat, eredményeket mindig szemügyre vesszük, figyelembe vesszük. A az emisszió csökkenés, kibotás csökkenés nem lehet lineáris, ami annak az alakulását illeti, igen, ez így van. Megpróbálunk gyakorlati megközelítést alkalmazni ebben a kérdésben, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy adott esetben miért nem lineáris az adatok tendenciája. Hogyha a lineáris fejlődés vagy alakulás a dolgoknak a célok tekintetében nem kedvező, nem fogjuk elérni a céljainkat ennek révén. Az Európai Bizottság az elmúlt évben egyébként minden szükséges lépést megtett, hogy biztosítsa az átláthatóságot, és minden szükséges megelőző intézkedést is megtett, bármi is történik, nyomon követjük, és megtesszük a szükséges lépéseket adott esetben. Éppen ezért fontos lenne, hogy ne kössük össze feltétlenül a rendszert a visszaélésekkel kapcsolatos esetekkel. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az átláthatóságot érvényesítse, amikor az ETS-ről van szó. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Kriszti asszony, a kimerítő válaszokat, a kimerítő bemutatót. Úgy gondolom fontos volt, hogy erről a kérdésről szót ejtsünk, és folytatni fogjuk az események figyelemmel kísérését, illetőleg a különböző frakciókból érkező ö, kollégáknak a kibocsátás áthelyezéssel kapcsolatos kérdései egy mélyebbre ható elemzést igényelnek, mert hogy a megfelelő jogszabály alkotás összefügg azzal, hogy az ezzel kapcsolatos félelmeket meg tudjuk-e szüntetni. Tehát jó, hogyha ebben a témában továbbra is együtt működünk, és az európai klímavédelmi politikát előbbre visszük, ugyanakkor meg tudjuk mutatni, hogy el tudjuk választani a gazdasági növekedést a klímavédelmi céloktól. Jó úton haladunk, de még további tisztázásra, mélyebbre ható elemzésre van szükség. Ezzel akkor most felfüggesztem a Környezetvédelmi Szakbizottságnak az ülését, és kérem önöket, hogy 15 órakor pontban jelenjenek meg az ülés folytatására, mert 15 órakor szavazása kezdünk, hozzák magukkal a szavazókártyájukat, és mindannyiuknak jó ebédszünetet kívánok.